kívánok! Kezdjük meg az Afed szakbizottság délelőtti ülését. Az első napi rendi pont tájékoztatása az AFET ukrajnai delegációjának az utazásáról december 5-től 7 éig zajlott ez le tavaly. Kilenc képviselő látogatta meg Kievet december elején, találkoztak az ukrán miniszterelnökkel, az ukrán parlament tagjaival, magas szintű tisztviselőkkel az új ukrán kormányból, valamint a civil társadalom képviselőivel. Ez volt az első hivatalos külügyi bizottsági delegáció Ukrajnába a 9. mandátumunk alatt, és ez is azt mutatja, hogy az Európai Parlament és különösen az AFED szakbizottság milyen fontosságot tulajdonít Európa és Ukrajna kapcsolatának, valamint az együttműködésnek a Verhovna Radával. A delegáció nagyon időszerű volt a tekintetben is, hogy a Szaharov díjat Oleg Szencovnak az előző héten adtuk át, illetve a párizsi normandiai csúcsnak a mintájára megszervezett csúcs találkozó a következő héten volt. Olexej Koncseróval is találkoztak a képviselők, a miniszterelnökkel, ő megerősítette, hogy a kormány elkötelezett a reformok mellett, a korrupció elleni fellépés mellett, illetve az igazságügy reformja mellett. A parlamenti kollégákkal, illetve a kormány képviselőivel való találkozók megerősítették azt, hogy folytatni akarják a reformokat, amiket az előző kormányzat alapja a, a idején kezdtek el, és el akarják mélyíteni az integrációt az Európai Unióval. Kifejeztük támogatásunkat ez iránt, és hangsúlyoztuk azt, hogy a jogszabályok turbosított elfogadása nagyon fontos, hogy ne szorítsa vissza a parlamenti eljárásokat, illetve a más érdekelt felekkel való konzultációt, például a civil szervezetekkel és agytrösztökkel való konzultációt, és nem szabad, hogy ez a jogalkotás minőségére hatással legyen. Nagyon jelentős része volt a látogatásnak a Danilov úrral, a Nemzeti Biztonság és Védelmi Tanács vezetőjével való találkozó, aki megerősítette, hogy az elnök határozottan szeretné politikailag befejezni a keleti konfliktust, azonban nem bármilyen áron, és nem az orosz diktátumok alapján. Azt is megtudtuk, hogy Ukrajna aggályok dacára folytatni kívánja az együttműködést a NATO-val, dicsérték ezt az együttműködést, és szeretne NATO tagá válni. azt is kérték, hogy a NATO megerősített jelenléttel képviseltesse magát a Fekete-tengeren. Tárgyaló partnereink nagyra értékelték az Európai Parlament folyamatos támogatását, amivel a reform folyamatot és a területi integritást és szuverenitást is próbáljuk támogatni Ukrajnában. Azt kérték az Európai Parlamenttől, hogy támogassuk a szankciók fenntartását Oroszország ellen. Azt gondolom, hogy jogosan mondhatom a delegáció nevében, hogy nagyon megnyugtató volt ez a látogatás, mert láttuk, hogy az új hatóságok is hajlanak a reformok folytatására, Európa párti irányba kívánnak haladni, és mindannyiunk számára bátorító volt azt látni, hogy szeretnék tovább folytatni az együttműködést Ukrajnával, Európában is, illetve a két parlament közötti együttműködést. Most az ukrajnai kapcsolatokért felelős delegáció elnökének kívánná megadni a szót, aki az EU-Ukrajna Parlamenti Társulási Bizottság tizedik üléséről fog beszámolni. Ez Strasbourgban volt december 18-án és 19-én a tavalyi évben. Mindössze két héttel az AFET látogatása után. Úgyhogy egy nagyon időszerű találkozó volt, hogy nyomon kövessük a fejlődést, a fejleményeket a Kievben megtárgyalt témákban. Nagyon kollegiális ülés volt, a két fél jól megértette egymást, nagyon pozitív alapot nyújt ez az elkövetkezendő évek közös munkájára. Köszönöm, hogy meghallgatták a beszámolomat a két ülésről, illetve az látogatásról és az ülésről, és most az Mihály Gálernek, az állandó ukrán jelentéstevőnek adnám meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr! alátámasztom azt, amit ön is elmondott az összefoglalójában. Előadóként én mindenek előtt a végrehajtásra helyezem a hangsúlyt. A társulási megállapodás és a szabadkereskedelmi megállapodás végrehajtását tartom szem előtt, és ebből a szempontból fontos volt a viszonylag új kormány álláspontját, szempontjait figyelembe vennünk. Az a véleményem, hogy nem lettnek kétségeink afelől, hogy az új kormány, amelyet egy teljesen új párt alkot, és gyakorlatilag a Verhovna Radában is 80%-ban újak a képviselők, nem lettnek kétségeink az ország európai orientációjával kapcsolatban. A kérdés most az, hogy a végrehajtást hogyan közelítsük meg. Említette, hogy a parlamenti üléseket, valamint az előkészületeket egyfajta turbó módszer keretében kívánja végrehajtani, ami azt jelenti, hogy elég gyorsan mennének ezek keresztül a Verhovna Radán. Most elég egyszerű a helyzet, ugyanis egy párt alkotja a többséget. Azt is meg kell állapítanunk, hogy a minőség nem szenvedhet csorbát parlamenti képviselőként az ukrajnai választások óta minden egyes alkalommal közöltem a kollégákkal, hogy ha lehet, akkor a parlamenti képviselőként betöltött szerepüket lássák el, és a törvénytervezeteket vizsgálják meg behatóan, vizsgálják meg azt, hogy ezek milyen következményekkel járhatnak, és győződjenek meg arról is, hogy tükrözik-e ezen törvényjavaslatok a politikai meggyőződéseiket. Ebben az összefüggésben már szinte történtek is olyan dolgok, amelyek senki számára nem voltak kívánatosak, mint például az, hogy régi szovjet korszakból származó törvények sorát egy az egyben hatályon kívül helyezték, és valahogy ebben a rendeleteket tartalmazó nagy csomagban voltak olyan jogszabályok is, amelyek megsemmisítették volna a Krím félsziget Ukrajnához való odaítélését még Hruscsov idejéből ezt ugye, ha az orosz fél is hatályon kívül helyezte volna, legalábbis vitához vezetett volna. Tehát, ami bennünket illet, a Zsamoni párbeszéd folytatása keretében, amelyet ugye a Verhovna Radával folytatunk, mindenképpen ösztönöznünk kellene az ukrán felett arra, hogy a parlamenti feladatait lássa el megfelelően. Ez azt jelenti, hogy vessek véget az eladásomnak? Rendben, megteszem. To... Hát csak annyit jeleztem, hogy foglalja össze, és a konklúziókat vonja le, de nagyon nagyra értékelem, hogy befejezte, mert pontosaknak kell lennünk ma nagyon az időbeosztással. Kíván-e bárki más hozzászólni a képviselők közül? Nem. Nem látok senkit. Ó, de parancsoljon. Oui, en tant que... Euh, Igen, mint szintén résztvevő ebben a misszió, kettő észrevételt szeretnék tenni a kiváló beszámolók után, amelyeket hallottunk a két kollégánk szájából, az első észrevételem a következő. Ebben az új csapatban, akár az elnökre gondolok, akár pedig a kormányra, velük kapcsolatosan az mondható el, hogy egy francia nagyon megdöbbentőnek tartja a, azt, hogy ez a kormány magas szintű technokratákból állt össze. Olyan személyességekről van szó, akik meggyőződésesen eh, képviselik az intelligenciát, a gyorsaságot, és úgy gondolják, hogy nagyon gyorsan átalakítható egy adott ország. Ez elkápráztató valóban, mint elképzelés, hogy ilyen tisztán látással lépnek fel, de ugyanakkor óriási a veszély is. Nevezetesen az, hogy túlságosan gyorsan szembe fogják tanul, találni magukat a közvéleménnyel, amely közvélemény nem értené meg, nem fogná fel azt, hogy mi is történik, és olyan közvéleményel van szó, amely hagyományosan, meggyőződésesen vélje azt, hogy elkülönül az elit, a szellemi vezetés egy országnak, és a nép, és ez nagyon gyorsan kiderülhet, hogy nagyon ártalmas elkülönés a jelen felállásban, a politikai életben. A második észrevételem, és erre már a kollégák utaltak, az, hogy nagyon erős az elszántság a csapat részéről, előre az új politikai csapat részéről, hogy kompromisszumra jusson Oroszországgal. És e tekintetben valami alapvető fontosságú mozzanatról van szó az európai kontinens szempontjából is. Nevezetesen arról van szó, hogy az ukránoknak az elszántsága egyfajta tesztet fog jelenteni Putin elnöknek az hozzáállása tekintetében, illetve az Orosz Federáció hozzáállása tekintetében. Köszönöm szépen, úgy látom, hogy más nem kért szót, úgyhogy engedjék meg, hogy ezt a napi rendi pontot lezárjuk. Lépjünk tovább a következőre, de mielőtt megkezdjük a következő napi rend tárgyalását, hadd emlékeztessem önöket arra, hogy a udvariasságból a felszólalók iránt a fő ajtót zárva tartjuk a meghallgatás alatt, az eszmecsere során, és amíg az eszmecsere nem zárul le, kérem, az oldalsó ajtókat használják a, az ülésterem hátuljában, hogyha szeretnének a teremből kimenni. Elnézést a technikai megjegyzésért, de így próbáljuk elkerülni a kívülről beszűrődő zajt. Lépjünk tehát tovább a következő napi rendi pontra. Keleti partnerség, kép a 2020 utáni fejlődésre vonatkozólag meghallgatás. Nyilvános meghallgatás tehát a keleti partnerségről. Egy néhány másodperces szünetet tartsunk, amíg az előadók bejönnek és helyet foglalnak. Thank you. Um, so let's come. Köszönöm. Akkor térjünk vissza a keleti partnerségről szóló napi rendünkre. 2019 a tizedik évfordulója a keleti partnerségnek. Nagyon nagy kihívást jelentő év is volt ugyanakkor a keleti partnerség országai számára előre nem látható, messzire mutató politikai következményekkel járhat mindez, ahogy azt a politikai fejlemények és nagyon komoly átalakulást jelentő választások is mutatják. 2020 is kihívást jelent majd, hiszen sok országban lesznek helyhatósági parlamenti vagy akár elnökválasztások a keleti partnerségi csúcs találkozóra is ebben az évben fog sor kerülni Brüsszelben tavasz folyamán. A csúcs találkozó előtt, csak úgy, mint 2017-ben a parlament jelentést fog elfogadni, ami ajánlásokat tartalmaz a tanács felé, a bizottság és a külügyi szolgálat felé a jelentéstevő Ausztravicsus úr. Ez a meghallgatás pedig nagyon időszerű, mert lehetővé teszi, hogy elgondolkozzunk azon, hogy mit sikerült elérni, milyen hiányosságok vannak a keleti partnerségi programban, tíz évvel azután, hogy beindítottuk. De ugyanakkor, és talán ez még fontosabb, lehetőséget ad arra, hogy értékeljük, hogy az EU hol tudna jobbat, többet tenni a keleti partnerségi országok támogatásáért, hogy Európa felé tudjanak tovább lépni. Most mielőtt megadom a szót a jelentéstevőnek, hogy röviden bevezesse a témát. Szeretném üdvözölni a négy felszólalónkat, akiket ma meghívtunk. Szergej Gereszimcsuk úr, aki az ukrajnai Prizm kelet európai tanulmányainak a ért felelős testületének az alelnöke, Kornéli Kakacsia, aki a Grúz Politikai Intézet igazgatója és egyetemi tanár, Szinikula Szári asszony, aki az Európai Biztonsági Tanulmányok Intézetének az elemzője, és Claudius Maniokas, aki elnöke az ESTEP tanácsadó testület tanácsadók testületének a Vilniuszi Egyetemen. Ahhoz, hogy a szakértők prezentációit utólag megvitassuk, meghívtunk még két vendéget. Katarina Maternovet, aki a szomszédsági és bővítési tárgyalások főigazgatóságának a főigazgató helyettese, illetve Angelina Eichhorst, aki a szomszédság és bővítési mm, tárgyalások mellett az európai és közép-ázsiai kapcsolatokért felelős. The EU neighborhoods. Köszönöm szépen, hölgyeim és uraim! Az európai szomszédság az a térség, ahol eh, jelen vannak a biztonsággal kapcsolatos eh, problémák, a perspektíva eh, és a siker sokszor változó. Itt a keleti partnerség országairól beszélünk. Ezek közvetlenül az EU befolyásához közel állnak, és az európaizáció különböző hatásainak vannak kitéve. Az Európai Partnerség kezdeményezés első évtizede noha lassú volt és kevésbé eredményes kezdetekben, azóta felgyorsult, és komoly geopolitikai hatást váltott ki az országokra, amelyekkel társulási megállapodást, illetve mély és átfogó szabadkereskedelmi megállapodást kötött az Európai Unió, főleg 2014 után. Ukrajna, Moldova és Grúzia azok az országok, amelyek aktív partnereké váltak, és átfogó politikai és gazdasági reformokat hajtottak végre, noha ezek különböző eredményekkel szolgáltak, és különböző időszakokban. Azerbajdzsánnal és Örményországgal az együttműködés inkább eseti alapon valósul meg, és közös érdekek alapján kerül sor a különböző megállapodások megkötésére. A Belarusszal való kapcsolatok még mindig alakulóban vannak, és az eredmények itt kevésbé előre, kevésbé kiszámíthatóak. A megkülönböztetett út az, amelyen haladunk, és így Um, az eredményesebb integráció felé haladunk különböző ágazati politikák és programok uh, összefüggésében. A demokrácia megerősítése, valamint a demokratikus intézmények uh, megerősítése, úgy, hogy a nemzetközi jogszabályokat és a területi uh, integritást tiszteletben tartjuk. Ezek alapelvek, amelyek mentén az Unióval és a keleti, az unió és a keleti szomszédok közötti szoros kapcsolatok kialakítására sor kerül. Hangsúlyozni kell a regionális stabilitást, az európai biztonságot. Az Európai Unió proaktívabb szerepet kell, hogy betöltsön, miközben békés megoldásokon dolgozik a létező konfliktusokra. Tisztelt kollégák és tisztelt vendégek, a keleti partnerség további politikai támogatásra szorul a következő időszakban, a következő évtizedben is. Véleményem szerint ez sokkal kézzelfoghatóbb eredményeket és kölcsönös vívmányokat tud majd felmutatni. Nagyon örülök annak, hogy a mai meghallgatáson különböző kiemelkedő szakértők jöttek el, akiket a mai eszmecserére meghívtunk. Érdeklődéssel várom a, ezt az eszmecserét, és az együttműködést, amely alapján a közös jelentésünket kidolgozhatjuk saját és a keleti partnereink érdekében is. Köszönöm szépen, most Gerász Szimcsuk úrnak szeretném megadni a szót. Köszönöm, elnök úr, hölgyeim és uraim! Egy nagy megtiszteltetés számomra, hogy itt lehetek. Szeretném megosztani önökkel az ukrajnai, belarusz és moldovai helyzettel kapcsolatos meglátásaimat a keleti partnerségi programban való részvétel szemszögéből. Szerettem volna azonban mindenek előtt felvetni az alapvető kérdést, ami a keleti partnerség fő célja is volt. Azt kell mondjam, hogy az európai szomszédság politika egy szükségként jelent meg, hogy hangsúlyozzuk a különböző prioritásokat a szomszédokkal való kapcsolatok kialakításában. Brüsszel komoly gazdasági és politikai forrásokat fordított az unió körüli demokrácia és biztonsági övezet kiépítése céljából, és ezt szem előtt kell tartanunk hat keleti ország, Örményország, Azerbajdzsán, Belarus, Grúzia, Moldova és Ukrajna számára az Európai Unió egy testre szabott megközelítést alkalmazott, és Svédország, Lengyelország is támogatta kezdetben ezt a megközelítést, majd az Unió egésze tematikus platformok jöttek létre a hat partnerországgal való együttműködés céljából. A tagállamok és az EU intézmények is ebben részt vettek. Ide tartoztak a jó kormányzás, a stabilitás, a demokrácia, a gazdasági integráció, az energetikai biztonság és az emberek közti kapcsolatok javítása. Noha a szakértők Ukrajnában és Moldovában gyakran hiányolják a biztonsági dimenzió hangsúlyozását Tudom, mindannyian tudjuk, hogy az Európai Unió nem igazán szeretne belebonyolódni kemény biztonsági kérdésekbe, és a biztonsági pillér a leggyengébb pillér az Európai Unióban, de annak érdekében, hogy a kereti partnerséget fejlesszük, úgy gondoljuk, hogy a biztonsági aspektus mindenképpen figyelembe kell venni. Noha számos reformot előmozdított a keleti partnerség, a hat ország esetében a demokratizáció és az európai orientáció különböző szinten található. Például vannak társulási megállapodások Grúzia, Moldova és Ukrajna esetében, ezek aláírtak társulási megállapodásokat az Európai Unióval, ugyanakkor vannak olyan országok is, mint Örményország vagy Belarus, amelyek sokkal közelebb állnak az Orosz Föderációhoz és Oroszország a keleti partnerség országait még mindig az orosz érdekszféra részeként kezeli. Vannak a térségben más szereplők is, akiket figyelembe kell vennünk. Kína ugyanis egyre határozottabban lép fel, és hogyha az országokat egyenként tekintjük, Belarus azok közé tartozik, amely politikailag legközelebb áll Oroszországhoz és legtávolabb az Uniótól. Az orosz domináció meghatározza a belső, a belpolitikát és a reformokat, nem is számíthatunk különösebb politikai változásokra a jövőben e tekintetben. Belarus eh, megpróbálja a szuverenitását és a független külpolitikáját eh, hangoztatni, de de facto továbbra is alá van rendelve az orosz eh, politikai prioritásoknak. Elég, ha figyelembe vesszük az Ukrajnával kapcsolatos ENSZ határozatok során a szavazási magatartását. Ami pedig a szavazást illeti, például Belarus általában az orosz érdekeket tartja szem előtt. A belaruszi kollégákkal és a szakértőkkel a civil társadalom képviselőivel is több alkalommal megvitattuk, és minden egyes alkalommal ők azt mondták, hogy nem tehetünk semmit, beszéljünk inkább a gazdasági kérdésekről. Ilyen körülmények között nem valószínű, hogy Belarus az Oroszországgal való kapcsolatait megváltoztatná, és inkább az európai ösvényre lépre, lépne. Ugyanakkor Oroszország szeretné erősíteni a pozícióit, Noha Minsk ugyanakkor arra törekszik, hogy más partnerekre is szert tegyen. Belarus része az Eurázsiai Gazdasági Uniónak, és Oroszország mindig felhasználhatja gazdasági, politikai és biztonsági erejét, hogy megakadályozza Belarus nyugati orientálódását, és így biztosítsa a politikai elit lojalitását, valamint korlátozza a reformokat az országban. Oroszország egyébként úgy tekinti, hogy Belarus a kizárólagos befolyási övezetének része, míg a belaruszi vezetés általában a nem konfrontációs, pragmatikus projektekre helyezi a hangsúlyt, itt általában olyan projektekről van szó, amelyek az orosz ambíciókat és befolyást nem sértik a térségben. Megint csak Ukrajna szempontjából azt mondhatjuk, hogy minden egyes alkalommal, amikor a politikai elit vagy a civil társadalom vagy a szakértők szintjén folyik a párbeszéd, a belaruszi fél inkább a pragmatikus együttműködésre törekszik. A helyzet azonban más Moldova és Ukrajna vonatkozásában. A szavazók egyértelműen az európai elitet, az európai párti elitet támogatták 2009-ben és 2014-ben, és ennek következtében létrejöhetett a társulási megállapodás, amely jelentős reformfolyamatokat, demokratizálódást mozdított elő, és az országot az európai piacok felé fordította ugyanakkor ennek nagyon érdekes mellékhatásai is megfigyelhetőek, mert még a transznyisztriai rendszer is Moldovában az európai piacok felé fordult, kedvezményezettjévé vált az Európai Unióval megkötött szabadkereskedelmi megállapodásnak. Az Oroszország és Ukrajna közti nyílt konfliktus, valamint a 1992 óta Moldovában megfigyelhető befagyasztott konfliktus korlátozza a Moszkvával való biztonsági együttműködést. Ugyanakkor Oroszországban ezt fontos biztonsági kihívásnak tekintik, noha vannak bizonyos változások, orosz párti a kormányzat vezetője, tehát további változások következhetnek be Moldovában idén. Elnökválasztásokra kerül sor az országban, és valószínű, hogy az elnök megkapja a többséget, és ezáltal jobban kiépíti pozícióit Moldovában. Tehát láthatják, hogy a társulási megállapodás nem azt jelenti, hogy visszafordíthatatlan vagy elkerülhetetlen Moldova számára az EU menetrendje, ami Ukrajna esetében is elmondható. Ugyanakkor előrelépések történtek, de ez veszélyeztetheti az európai integrációt. Láthatjuk ezt például a liberális demokrata pártok esetében Moldovában, akik 2009-ben támogatást kaptak, ugyanakkor több botrányba keveredtek, és ezzel indirekt módon is veszélybe sodorták az európai integráció kérdését. A reformok lassúak és költségesek, és van egyfajta elfásultság is a lakosság körében. Maja Sandu kormánya Moldovában például kudarcot vallott a felgyorsított reformok végrehajtása terén, és ahogyan említettem, elnökválasztásokra kerül sor, amelyek kihívást jelenthetnek. Oroszország Moldovával és Ukrajnával szembeni hibrid agresszióját nem szabad lebecsülni. Megpróbálja így az ország magasra magasra helyezni az európai integráció árát mindkét ország esetében, és úgy próbálja beállítani őket, mint gyenge vagy megbukott országok az európai integrációs a reformok terén. Amit szintén figyelembe kell vennünk, azok a globális trendek, mint például a liberális világrend jövője, a multilateralizmus, az EU és a NATO szerepe, a gazdasági ciklus, a digitális forradalom, illetve a geopolitikai változások, ezek mind közös aggodalmak Európában, Kelet-Európában és a keleti partnerség országaiban és február végén a Respublika alapítványjal és a Marshall alappal is szeretnénk kiépíteni az Európai Kerti Partnerséget 2030-ig. Ez egy tanulmány lesz, amelyet, amire szeretném felhívni a figyelmüket. Annak érdekében, hogy a demokratizáció és az um, európai zálódás terén haladást érjünk el, további erőfeszítések szükségesek. A kelet-közép-európai uh, országok uh, esetében láthatjuk, hogy a feltételek uh, támasztása és a hiteles csatlakozási perspektíva felgyorsíthatja a reformokat jelentős mértékben, és az előre segítheti a társulási tárgyalások elkezdését is. Tudom, hogy a bővítés iránt nincs különösebben nagy vágy most az Európai Unióban, de annak ellenére ezt, erről beszélnünk kellene, és meg kellene találnunk, hogy melyek az opciók, nem is a teljes integráció, akkor legalábbis ágazati integráció. Oroszország sokkal határozottabban lép fel a keleti partnerség országaiban, a biztonsági aggályokat az EU-nak ezért figyelembe kell vennie, és a biztonsági kérdésekkel fokozottabban kell foglalkoznia, máskülönben nem fogja tudni beépíteni a keleti partnerség országait az uniót körülvevő biztonsági és demokráciai övezetbe a keleti partnerség országai akár egy instabilitási övezetté is válhatnak az Európai Unió határai közelében. Továbbá fontos figyelmet kell szánni arra is, hogy a civil társadalmat aktívabban támogassuk, ugyanis ezek a civil szervezetek és NGO-k az Európai Unió természetes szövetségesei. Az európai integráció ugyanis a civil társadalom szempontjából a túlélést jelentheti, éppen ezért ők mindig is támogatni fogják az európai ösvényt, és ezért természetes szövetségesei lehetnek az Európai Uniónak. Ugyanez az igaz egyébként a stratégiai kommunikáció és a független média esetében is. Elég jó előrelépés történt e tekintetben, de Moldova továbbra is e, ki van téve az orosz propagandának és e, félretájékoztatásnak, ahogyan ezt egy tanulmány is e, alátámasztotta a balti országokban, a visegrádi országokban és a keleti partnerségi országokban. Ezen országok között Moldova a leggyengébb láncszem. Emellett nagy szükség van arra is, hogy a magas szintű komplex korrupciót kezeljük a térségben. Ukrajna és Moldova is rendkívül gyengék ebben a tekintetben. Az orosz dezinformációs és propaganda kampány továbbra is célba veszi ezen országok lakosságát, és kedvezményezetje a korrupt eliteknek és a politikai szereplők is gyakran orosz érdekeket közvetítenek, ami Ukrajna és Moldova esetében elmondható. Az új évtizedben tehát mindenek előtt véleményem szerint a biztonsági kérdésekkel kell foglalkozni, a propaganda elleni küzdelemmel, a korrupció elleni küzdelemmel és a civil társadalom támogatásával. Köszönöm. Uh, uh, köszönöm szépen, köszönöm, hogy elmondta a véleményét, és nem túl optimista megállapításait ezen országokkal kapcsolatban, azonban egyetértek a konklúzióival. Most hadd adjam meg a szót grúziai kollégánknak, Kornéli Kakácsiának. Professzor úr, 12 perce van. Köszönöm szépen, elnök úr, nagy megtiszteltetés, hogy itt lehetek. Miután Szergejsz barátom prezentációja elhangzott, én más három országra szeretnék koncentrálni most, Örményország, Grúzia és Azerbajdzsán. De ezelőtt hadd tegyek fel egy kérdést magamnak és a hallgatóságnak is. Amikor a régióról beszélünk, mit is értünk ez alatt? Számunkra változik a régió. A Dél-Kaukázus volt az, amit az EU egy egységes régiónak tekintett a 90-es években. A keleti partnerség létrehozásával azonban most már nem világos, hogy a Dél-Kaukázus egy konkrét régió, vagy a déli keleti partnerség régiójának egy része, egy egységnek a része, vagy egy saját régió, minek is tekintik ezt. Szerintem érdemes ezt is végig gondolni az európai partnereknek. A Dél-Kaukázusról beszélve azonban úgy tűnik, hogy miután Grúzia társulási megállapodást aláírta, sőt, az előtt is úgy tűnt, hogy egy olyan régióról van szó, ami kudarcot vallott. Miért mondom ezt? Gazdaság szempontból tényleg egy régióról van szó, és elér, megértem, hogy a 90-es években az EU miért tett annyi lépést, hogy ezt a régiót fejleszek. Grúzia, Azerbajdzsán, most azonban új politikai irányvonalat vett, el, egymástól eltérő politikai irányvonalakat. Grúzia megpróbál szorosabb kapcsolatokat fenntartani Ukrajnával és Moldovával, a Örményország és Azerbajdzsán ugyanakkor más külpolitikai irányt vett. A demokratikus reformok következtében is elkezdett egyre inkább különböző utat és irányt venni a három ország, Örményországban új ösztönző ereje van, új lendületet kaptak a demokratikus reformok, az új vezetés megpróbál reformokat végrehajtani, azonban a jogállamisággal és a mindennapi korrupcióval továbbra is vannak porrémák. A politikai véleményben, illetve a közbeszédben azonban jelentős változások történtek, és a kihívások tacára azt gondolom, hogy az EU számára nagyszerű pillanat ez az elkötelezettség elmélyítésére, és remélem, hogy az örmény reformokat tovább fogják támogatni a tagállamok. Azerbajdzsán és az EU kapcsolata elmérgesedett, az EU-s támogatás különösen a technikai, humanitárius, gazdasági és energiaegyüttműködésre összpontosult, kevésbé tekinti demokratikus reformjában partnernek az EU-t Azerbajdzsán, és Bakú fő érdeklődése inkább a jó, felelősségteljes kormányzás, a közigazgatás, az energia és a közlekedési infrastruktúra területeire összpontosul. Grúzia az egyik fő partnere a Grúziának az Európai Unió továbbra is demokratikus reformokban, de vannak kihívások, demokratikus szempontból visszalépésekre történt, vagy került sor az 2018-19 évek során. Utalok itt a választásokra, az elnökválasztásokra, illetve arra, hogy kudarcot vallott a választási törvény reformja. A tiltakozás elleni fellépés, az aszimmetrikus pénzügyek, és a legnagyobb nemzeti televízió elfüggetlenedése, illetve a függetlenségének további elveszítése is problémák voltak. Grúzia előtt nagyon jelentős demokráciát érintő tesztek állnak a 2020-as választások miatt. Azerbajdzsánra ugorva tovább, miért nem látunk itt nagy áttörést? Azt gondolom, hogy az Európai Uniónak továbbra is arra kéne összpontosítania, hogy mi fog történni az azerbajdzsáni választások után. Ami a gazdasági fejlesztést és a kereskedelmet illeti, azt gondolom, hogy a három ország különböző szinteken építi ki a kapcsolatait az Európai Unióval. Örményországnak az úgynevezett SEPA nem, e, megállapodás az átfogó és megerősített partnerségi megállapodás mellett a mély és átfogó szabadkereskedelmi megállapodás is életben van, de Oroszország nyomása az elmélyülést akadályozza az együttműködésben az EU-val. Az Európai Unió Örményország legnagyobb kereskedelmi partnere, illetve a legtöbb pénzügyi segítséget is az EU nyújtja. Azerbajdzsán a szerződéses kapcsolatok még mindig a partnerség és együttműködési megállapodáson alapulnak, legnagyobb kereskedelmi és energiapartnere Azerbajdzsánnak az EU, és az EU gázigényének 5%-át Azerbajdzsán elégíti ki. Nagyon fontos Azerbajdzsán ö, politikájának a változását szorosan nyomon követne az EU részéről. Grúzi esetében a mély és átfogó szabadkereskedelmi egyezmény 2016 óta életben van, nagyon költséges azonban ennek a végrehajtása Grúzia számára, ezért támogatást igényelnek, illetve az Európai Uniós normák és rendeletek elfogadásában és az élelmiszerbiztonság területén a legfontosabb a támogatás. 2019-es statisztikák alapján nem az Európai Unió legnagyobb kereskedelmi partnere Grúziának, hanem a fák országok, és itt még nagyon sok lehetőséget látunk a kereskedelmi kapcsolatok fejlesztésére az EU és Grúzia között, ami a regionális együttműködés, stabilitást és biztonságot illeti. Régóta fennálló konfliktus van a hegyi Karabach térségében Örményország és Azerbajdzsán között. Ez aláássa a regionális stabilitást, hiszen egy nyílt konfliktusról van szó Örményország és Azerbajdzsán között. Az Európai Unió lehetőségei korlátozottak ennek a megoldásában. Érdekes módon Azerbajdzsán az EU-t passzív és nem támogató félnek tekinti a konfliktusban. Ez is akadályozza az EU-Azerbajdzsán kapcsolatok fejlődését. Az oroszok mindkét társadalmat nyilvánvalóan manipulálják, ez a biztonsági helyzetet tovább ássa alá. A grúziai helyzet a biztonságát és stabilitását az úgynevezett elhatárosodási folyamat ássa alá, amit Oroszország támogat, Abházia és Déloszétia megszállása is problematikus. Az elkövetkezendő években Grúzia biztonsága szempontjából nagyon fontos lépések, nagyon fontos dilemmák állnak előttünk. Ennek dacára Grúzia megpróbálja fenntartani a szoros biztonsági kapcsolatokat az EU-val. Van egy Európai Uniós megfigyelő misszió is Grúziában, ez hozzájárult a stabilitáshoz, illetve Grúzia részt vesz az Európai Unió közös biztonság és védelmi politikai műveleteiben 2014 óta valamint Európai Uniós missziókban, Maliban és Közép-Afrikai Köztársaságban is részt vesznek grúz csapatok. A demokrácia és a keleti partnerség lövője szempontjából milyen következtetéseket vonhatunk le. Nos, demokrácia területén nagyon fontos, hogy a demokratikus folyamatok és változások iránti nyomást az Európai Unió erősítse, 2020 nagyon fontos év lesz Grúzia demokratikus átalakulása szempontjából, és sajnálatos módon lehetséges az is, hogy visszacsúszásra fog sor kerülni a stabilitás hiánya miatt. Úgyhogy ezt a lehetőséget arra kell kihasználni, hogy Oroszország, Törökország és Kína, mint más illiberális felek ne tudják tovább növelni a befolyásukat a régióban. Fontos az is, hogy a gazdasági és stratégiai kötelezettségvállását az infrastruktúra projektekben is megerősítse az EU a Kaspi-tenger térségében, illetve a DCFTA e költséges részeinek a teljesítéséhez Grúzia kapjon segítséget. Nagyon produktív volt, eddig, produktív volt eddig a megfigyelő misszió a béke és a stabilitás fenntartása szempontjából, Úgyhogy lehetséges, hogy esetleg egy mondjuk keleti partnerségi stabilitási paktumot lehetne kezdeményezni. Ez természetesen egy külön eszmecserét igényel, de egy olyan ötlet lehet, amit érdemes lenne továbbvinni, tovább gondolni. Az is fontos, hogy az EU regionális megközelítése megmaradjon, viszont személyre szabottabbak legyenek a kezdeményezések. az Európai Parlament új vezetése nagyon fontos, hogy ne csökkentse az elkötelezettséget, illetve a regionális identitás fenntartása és megerősítése a képben maradjon. Ez is a menetrend fontos része. Ami a regionális kezdeményezéseket illeti a Kaukázisban, talán a kétoldalú tárgyalásokat kéne megerősíteni intézmények, kormány, civil társadalom és az üzleti világ között, ezt hatékonyabbnak látjuk, mint a kizárólag a kormányokkal folytatott tárgyalásokat. Ezen kívül az EU minden nyomásgyakorlási lehetőségét használja ki, hogy a jogállamiság fel és a demokrácia felé mozduljanak el ezek az országok, különösen Grúzia, ahol a civil társadalom és a demokratikus értések népszerűtése a helyszínen, a terepen is fontos. Azt hiszem, hogy erre van itt szükség leginkább a régióban a demokratikus reformokra, és összefoglalásképpen még egy fontos dolog, a további demokratizációba és stabilizációba kell a lehető legtöbbet befektetni a régióban. Köszönöm szépen a véleményét a professzor úr a három országról, és a javaslatait is arra vonatkozólag, hogy hogyan javíthatnánk a helyzetet. Most Szári asszonynak adnám meg a szót 12 percre, parancsoljon. Thank you, Mr. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagy öröm számomra, hogy itt lehetek ma önökkel. Én is szeretnék köszönetet mondani az előző hozzászólóknak, akik jellemezték a jelenlegi helyzetet, és nagyon jól ábrázolták, hogy melyek a kihívások a térségben. Az én feladatom most az, hogy előre tekintsek, felvázoljam azt, hogy hogyan kellene tovább fejleszteni a keleti partnerséget, hogy kezelni tudja az új kihívásokat, és kihasználhassa a kínálkozó lehetőségeket. A prezentációm arra az elemzésre épül, amelyet Stanislav Szekil kollégával, kollégámmal végeztem tavaly, és ez alapján szeretném felvázolni a fő utakat, amelyek mentén kiigazíthatjuk a keleti partnerség keretét a következő évtizedre nézve. Ennek az elemzésnek a példányát egyébként itt megtalálhatják jobb oldalt. Az első út, az első lehetőség az az, hogy a keleti szomszédsággal kapcsolatos gondolkodásunkat meg kell változtatnunk, mert ez a térség már nem ugyanaz, mint tíz évvel ezelőtt, sőt, nagyon dinamikus, policentrikus térség. El kell távolodnunk attól is, hogy a keleti partnerség országait egyfajta cél országként tekintsük, vagy egyfajta jótékonysági programként kezeljük a keleti partnerséget ugyanis az idők során ezen országok közül többen igazi partnerekké váltak, és a közös célok eléréséhez is jelentősen hozzájárultak szem előtt kell tartanunk azt is, hogy a keleti partnerség az Európai Unió tagállamainak gazdasága szempontjából is előnyös, ugyanis a vállalkozásoknak lehetőségeket nyújt, növeli az EU politikai ö, státuszát és az unió biztonságát is javítja. Azt hiszem, hogy mindezt sokkal jobban kell kommunikálnunk az állampolgárok felé is az Európai Unióban. Gyakran a gondolataink a múltban ragadnak. A második dolog pedig az az, hogy olyan harmadik hatalmak, mint Kína, Törökország vagy a golfmenti, az, az öbölmenti országok, jelentősen bekapcsolódtak a keleti partnerség országaiba az elmúlt években, ami azt jelenti, hogy már nem csak Oroszország szerepét kell hangsúlyoznunk a térségben, hanem más külső nagyhatalmak szerepét is, amelyek megjelentek ebben a térségben. Néha a különböző harmadik szereplők értékei vagy munkamódszerei nem feltétlenül egyeznek az unió által követett módszerekkel. Általánosságban véve azonban azt gondolom, hogy a harmadik országokkal való kereskedelem az, ezen országok ellenálló képességét is növeli, ami szintén összefüggésben áll a célkitűzéseinkkel. Lehetőség van tehát arra, hogy erősödjék a partnerség, a hasonlóan gondolkodó országokkal a térségben, és nagyon nagy lehetőség nyílik arra, hogy jobban koordináljuk a politikáinkat. Erre egy jó példa lehetne a G7 nagyköveteinek Ukrajnában tartott találkozója. Azt hiszem valami hasonlót meg lehetne tartani más partnerországokkal kapcsolatban is sokkal jelentősebbek a kapcsolatok a keleti és a déli szomszédság országaival. Nem hiszem, hogy a szomszédság politikát eh, kizárólagosan kellene kezelnünk, hiszen itt nem egy negatív összegű játszmáról van szó. Az Európai Uniónak mindenképpen szüksége van arra, hogy eh, széles körű megközelítést eh, alkalmazzon, és figyelembe vegye a déli és a keleti szomszédság országait is és ennek a részleteibe később belemehetünk. Most azonban szeretnék áttérni a következő útra, amely mentén frissítenünk kell a szakpolitikáinkat. Az átalakulást támogató stratégiákat javítanunk kell a keleti partnerség országaiban. Úgy gondolom, hogy ötvöznünk kell a feltételeket, valamint az ösztönzőket de mindenek előtt optimálisan kell felhasználnunk a stratégiáinkat, hogy minden egyes esetben meg lehessen küzdeni a konkrét akadályokkal, gyorsan és intelligens módon. Erre azért van szükség, hogy a jövőben jelentősebb hatásokat válthassunk ki. Például a politikai elitek gyakran vonakodnak, és ilyen esetekben intelligens feltételeket kellene támasztanunk, például a civil társadalom felé át lehetne irányítani a forrásokat, vagy az országban más kedvezményezettek felé. Moldova egy olyan példa, ahol sikeresen kipróbáltuk már ezt a megközelítést, ugyanakkor bizonyos esetekben más csoportok vonakodnak inkább, és gyanakodnak az európai célokkal kapcsolatban. Ebben az esetben mindenképpen meg kell közelítenünk a habozókat, és meg kellene győznünk őket. Az Európai Uniónak ki kellene szélesítenie a keleti partnerországokban a partnerek körét. A civil társadalom egy nagyon komoly szövetséges volt, és a jövőben is az lesz, de úgy gondolom, hogy túl kellene mutatnunk a civil társadalmon, és proaktívabban kellene képítenünk a kapcsolatokat más csoportokkal is, olyanokkal, akik hajlandóak az uniós integráció támogatására, mint például a diasporával, vagy a vállalati közösséggel, az üzleti világgal. Az uniónak a keleti politikái által kiváltott következményeket is jobban figyelembe kell vennie a gazdasági növekedés nem feltétlenül teszi stabilabbá ezt a térséget, és nem feltétlenül lesznek ettől elégedettebbek az állampolgárok. Olyan ösztönzőkre kellene gondolnunk, amelyek az átlag embert segítik, azokat, akik nem tartoznak ezen országokban a szűk városi értelmiség körébe. Továbbá az előrelépés hiánya összekapcsolódhat az ismeretek hiányával, a szakértelem hiányával, illetve az infrastruktúra hiányával. Annak érdekében, hogy ezeket a problémákat orvosoljuk, egy jobb kommunikációs stratégiára van szüksége az uniónak, jobban ki kell építeni az üzleti világgal a kapcsolatokat, és az összekapcsolódást, valamint az infrastruktúrát fejlesztenünk kellene a térségben. A kommunikációs stratégiákat fel kell vérteznünk a digitális korszakban. Fejlesztenünk kell az egyszerű és érthető üzeneteket arról, hogy mit is tesz az Európai Unió ezekben az országokban, és hogyan szolgálja ez az emberek érdekét. Továbbá a helyi vállalkozásokat támogatnunk kell, hogy ők is kedvezményezetjei lehessenek a szélesebb körű gazdasági kapcsolatoknak, például Grúziában. Hogyan tudnának ők fokozottabban jelen lenni az európai piacon, hogyan tudnák kiépíteni az Unióban a gazdasági kapcsolataikat és megfelelni az európai standardoknak. Úgy gondolom, hogy a társult országok is csatlakozhatnának bizonyos európai programokhoz, ügynökségekhez, és szorosabban kellene az együttműködést alakítanunk velük, hogy az európai kereskedelemnek, az európai piacnak is részeseivé válhassanak. Ami pedig az infrastruktúrát illeti, nagyon pozitívnak tartom, hogy az unióval folytatott kereskedelem növekszik, de a regionális infrastruktúra alig tudja ennek alig tudja, alig tudja ezt a szintet fenntartani. Éppen ezért a keleti partnerországok infrastruktúráját fejlesztenünk kell, és ez valóban egy rendkívül fontos cél a következő évtizedre nézve. A harmadik fő út pedig az, hogy a, az Unió és a keleti partner országok közti biztonsági egymásra utaltságot el kell ismernünk. A biztonsági együttműködés nem csak a keleti partnerek érdekeit szolgálja. Tíz évvel ezelőtt még azt feltételeztük, hogy Oroszország kényszerítő eszközei csak a keleti szomszédokat célozták meg. Ugyanakkor a dezinformációs kampányok, a kibertámadások, a trollkodás és egyéb jelenségek nyugaton is megjelentek. A hibrid fenyegetettség komoly problémát jelent az EU és a part, keleti partnerországok számára is, ezért itt sokkal szorosabban kellene együttműködnünk. Továbbá úgy gondolom, hogy ki kell bővíteni az együttműködést a kiberbiztonsági és a pénzmosás elleni küzdelem terén. Ez lehetne két olyan terület, ahol jobban el lehetne mélyíteni a kölcsönös eh, együttműködést, például a közös eh, kiber gyakorlatok illetve a kiber párbeszéd kiépítése a társult államokkal lehetne egy ilyen eh, terület. Jelenleg Brazíliával folytat az Európai Unió ilyen párbeszédet, de a keleti partnerországokkal nem, ami egy súlyos hiányosság. az is létfontosságú, hogy az Európai Unió a biztonsági fenyegetettségekkel akkor foglalkozzon, amikor ezek még nem jelentenek egy nagyon jelentős biztonsági és biztonsági költséget. Nem csak a kormányzással kapcsolatos kérdéseket kell kezelni, hanem a biztonságot is, a korrupció, a hibrid fenyegetettségeknek is kedvez, ösztönzi ezeket. A korrupció elleni küzdelem ezért úgy gondolom, hogy szerves része az átfogó biztonsági megközelítésnek, amely prioritásként kezeli az ellenálló képesség erősítését a keleti partnerországokban. Ez az egyfajta posztfaktum dimenzió össze kellene kapcsolódjon a megelőző stratégiákkal is. Köszönöm. Köszönöm szépen, Szári asszony, hogy segített elgondolkozni a keleti partnerség jövőjéről. Remélhetőleg a következő tíz évet túléljük. És akár ezen országok az Európai Unió tagjaivá is válhatnak. Most pedig Vilniusból Claudius Maniokas úrnak adom meg a szót, parancsoljon. Köszönöm, elnök úr, tisztelt európai parlamenti képviselők, hölgyeim és uraim! Valóban tíz éves fennállása alatt az Európai Keleti Partnerség kulcsfontosságú eszköze volt a keleti partnerekkel fenntartott kapcsolatoknak. Ezek a partnerek közelebb kerültek az EU-hoz az EU-s bővítések után, és a kölcsönös függés és az elkötelezettség alapján elmondható, hogy a keleti partnerség siker. Mindazonáltal e tíz év során a projekt saját korlátai és dilemmái is felmerültek. A korlátok legtöbbje akár az Európai Unió korlátait jelenti. Nézzük meg például a szakpolitikai célkitűzéseit a keleti partnerségnek. Az európai értékek, demokrácia, emberi jogok, jogállamiság, az európaizáció a keleti partnerség országaikban, de hogyan kapcsolódik ez a szomszédaink politikai célkitűzéseihez és igényeihez? Több összhang az EU és a partnerek érdekei és igényei között ez lenne az előremutató út. Azonban nem ennyire egyszerű ez a dolog, hiszen ezek az érdekek és igények ellentmondásosak lehetnek, vagy az Európai Unióból hiányzik az, amit a keleti partnerség leginkább igényel amit a legnagyobb szüksége van az Európai Unió szomszédainak, az a biztonság, és ezt az EU nem tudja biztosítani. Ez volt eddig a legnagyobb hiányosság a keleti partnerségi szakpolitikának. Sajnálatos módon a jogállamisági missziók nem elégségesek erre. Az Európai Unió és a keleti partnerség kapcsolata több kigazításon ment át. Egy egységes szakpolitikai platformnak indult, amely révén közeledhettek volna a keleti partnerségi ország az EU felé, de a bővítési formátum megváltozott, és ezek a posztszovjet államok nagyon sok olyan jellegzetességgel rendelkeznek, amit az Európai Unió nem vett figyelembe. Több kölcsönösségre van szükség, és arra, hogy jobban megkülönböztessük egymástól a partnereket. Még a két tendencia üdvözlendő és folytatandó, nem annyira ambiciózus, realistának kell lennünk, és ez azt jelenti, hogy az EU erőforrásainak a mennyiségét, illetve az EU egyéb korlátait is figyelembe kell venni. De arra van szükség, hogy ha erősebb ambícióink vannak, akkor ahhoz megfelelő erőforrásokat is rendeljünk. Nem lehet kizárni azt, nem is tudjuk garantálni azt, hogy a meghosszabbított átmenet sikeres lesz a nyugat-balkáni térség ezt nagyon jól mutatja. Hogyha túlságosan a tagságra összpontosítunk, az nem biztos, hogy produktív lesz, úgyhogy a megfelelő eszközökre és a megfelelő erőforrásokra kell helyet összpontosítani. Ami az országok megkülönböztetését illeti, jelen pillanatban egyelőre két csoportra osztjuk ezeket az országokat, vagy akár több csoportra, és különböző célokkal és eszközökkel fordulunk feléjük. Az egyik csoport az keleti partnerségi társult tagállamok, társult államok. Ez a legbonyolultabb és kom- komplexebb és ambiciózusabb megállapodás, amit az EU harmadik országokkal valaha kötött, illetve a vízummentes utazás is jár ezeknek az országoknak, Ukrajna, Moldova és Grúzia tartoznak ide. A társulási megállapodás nélküli államok közé pedig Azerbajdzsán, Örményország és Belarus. Örményország azonban olyan megállapodással rendelkezik, ami eléggé közel áll egy társulási megállapodáshoz. Úgyhogy Arményországot a két csoport közötti átmenetnek is tekinthetjük. Ukrajna kiemelkedik mérete, fontossága és az EU kötelezettségvállás szintje miatt is ezekből az országcsoportokból egy közös eh, államépítő projektet indítottunk be, ami messze túlmutat a szuverenitás, stabilitás és európaiasítás célkitűzésein. Nézzük meg részletesebben ezeket az országcsoportokat. Kezdjük azzal a két országgal, amelyek a legszkeptikusabbak az EU eredeti felajánlásával szemben, Belarus és Azerbajdzsán ezek, amelyek érdekeltek abban, hogy neve, növeljék az Európai Uniótól való kölcsönös függés szintjét, például az energia esetében Azerbajdzsánnal kapcsolatban, ez pozitív is volt. A 2020-ra kitűzött 20 cél programjával fémjelzett ez a elmélyítés. Azonban Oroszország, Kína, Törökország befolyása egyre nő ezekben az országokban, és ez a két állam az európai értékek, a demokrácia és az emberi jogok erőltetésével kapcsolatban eléggé ellenségesek. Úgyhogy az Európai Uniónak el kell döntenie, hogy szelektíven fog hozzáállni az országokhoz, vagy pedig megpróbálja tovább erőltetni a demokrácia és az emberi jogok elismerését ezekben az országokban, ezzel azt kockáztat, vagy teljes mértékben elveszíti a befolyását. Ami a társulást illeti, a társulási megállapodás talán a legkomplexebb megállapodás, amit az Európai Unió és a Keleti Partnerség országai kötöttek. Ezek a megállapodások nagyon ambiciózusak a jogi harmonizáció tekintetében. A három társult ország, Ukrajna, Moldova és Grúzia jelentős részét átveszi az Európai Unió szabályainak, legalábbis ezt vállalták, de Két fő probléma van a társulás. Az egyik egy tervezésbeli, a másik pedig egy kapacitásbeli probléma. A reformok mélysége és átfogósága, amit elvárunk ezen társult országoktól, ellentétben vannak a jelenlegi társadalmi-gazdasági fejlettségükkel. Míg az EU azt várja a társulási megállapodástól, hogy alapja legyen a grúziai, moldovai és ukrán modernizációnak, az Európai Uniós joganyag nem annyira releváns az ő igényeik számára. A második, ezen országoknak hiányzik a kapacitása, hogy akár azokkal a szabályokkal is egyáltalán megbírkózzanak, amelyek egyáltalán előnyösek lennének az fejlődésük szempontjából. Ráadásul az EU-ban is hiányzik az erőforrás és a kapacitás a segítségnyújtáshoz. A Horizont EU Strat projekttel kapcsolatos tapasztalatokra alapozom a további megfigyeléseimet. Először is megvizsgálva a társulási megállapodások a valódi végrehajtását, azt látjuk, hogy nagyon keveset látunk abból, hogy a valóságban mi történik ezekben az országokban. És hogy hogyan működik az átvett joganyag. És ez azt mutatja, hogy az AKI nagy része nem prioritás ezen országok számokra, és ez így is érthető, mert sokkal fontosabb problémáik is vannak, mint például Ukrajnában a gazdaságfejlesztés és a biztonság kérdése. Úgyhogy az Európai Unió igazából ezt csak Ukrajnában próbálta megkezelni. Az Európai Uniós joganyag átvételes végrehajtása nagyon sok területen, hát töredezett, de mégis megállapíthatjuk, hogy a várhatónál jobban sikerült. Ez azért van, mert folyamatos informális kiigazításikat alkalmazunk a társulási megállapodásban, ami azt jelenti, hogy csökkentjük a hatályt és a kötelezettségvállalásokat, és úgy tűnik, hogy az Európai Unió hallgatólagosan ezt elfogadja. Bár ez csökkenti a jogi harmonizáció terhét, úgy tűnik, hogy nem követ semmilyen mintát, és a partnerek ítéletén múlik, hogy mit hagynak ki és mit tartanak meg. Nem feltétlenül egyeztetnek az érdekelt felekkel, mint például a civil társadalom, az üzleti élet képviselés a befektetők. A kutatásunk azt is megmutatja, hogy az Európai Uniós joganyag korábbi, például környezetvédő csoportokat, gyenge, korábban gyenge például követ környezetvédelmi csoportokat megerősít és ösztönzi a civil társadalmat, de a gyenge administratív kapacitások olyan tényezők, amelyek ellentétes hatással vannak. Az Európai Uniós kondíciókhoz való alkalmazkodás csak néhány korlátozott mennyiségű reform esetén járt sikerrel, például az ukrán gázszektor reformja. Az Európai Uniós szabályok végrehajtása az idővel csak egyre bonyolultabb lesz, és ennek a fényében valószínű, hogy az EU-s szabályok végrehajtása, illetve a kondicionitás alkalmazása is lehetséges, hogy csak a szavak szintjén fog megvalósulni. És ezt a kockázatot azonnal kezelni kell. Milyen ajánlásokat tudnék tehát megfogalmazni? Az első és legfontosabb a biztonsághoz kapcsolódik. Ezt minden lehetséges módon meg kell próbálnunk megerősíteni. Természetesen fontos a kölcsönös függés mm, megerősítése a nem társult országokkal is, geopolitikai és stratégiai okokból is. Illetve fontos a prioritási sorrendet felállítani az államépítő és fejlesztő célkitűzések között, különösen összefüggésben a külföldi tőkeberuházásokkal. Az Európai Uniós szabályok átvétele és végrehajtása költséges ezen országok számára, és most sokkal erősebb gazdaságot feltételezne, mint ami ővel rendelkeznek. Az Európai Unió tud gazdasági hatást gyakorolni azáltal, hogy közös gazdasági térséget hozunk létre, például a szolgáltatási szektor megnyitásával, amit meg lehetne tenni az Európai Unió, a Nyugat-Balkáni térség és a három területi partnerségi társult állam részvételével. Ez hozzájárulna a tapasztalatcseréhez, és a gazdasági szempontból is hatásos lenne. Végül annak érdekében, hogy az EU-s szabályok alkalmazását segítsük, egy formálisabb és szisztematikusabb kiigazítására is szükség lehetne a társulási megállapodásoknak. Köszönöm. Köszönöm szépen. Ahogyan azt a vita elején megígértem, a szakértői vélemények megvitatása céljából Eichhorst és Maternovasszonyt is meghívtam ide, úgyhogy Eichhorst asszonynak adnám most meg a szót 10 percre. Köszönöm szépen, köszönöm tisztelt képviselők, tisztelt elnök úr, és mindenek előtt köszönöm a vendégeknek nagyon örülök én is, hogy itt lehetek, és nagyon tetszettek a prezentációk. Elnézést kérek, amiért kezdettől fogva nem tudtam itt lenni, de nagyon hasznos volt önöket meghallgatni, és meghallgatni az önök által megfogalmazott ajánlásokat, amiket Katalinának és nekem is címeztek. Nagyon örülünk, hogy itt lehetünk. Nagyon behatóan foglalkozunk ezekkel a kérdésekkel, ami jó, és nagyon fontos volt meghallgatnunk a panel tagjainak véleményét is. Nagyon tetszett a mentális, a gondolatokkal kapcsolatos rész, amit Szári asszony is említett, hiszen a helyzet gyorsan változik, és valóban ez elmondható a keleti partnerországok esetében. Röviden négy pontot szeretnék megfogalmazni. Nagyon örülök ennek a nyilvános vitának. Már elmúlt a tíz éves évforduló, említette az elnök úr is, hogy nagyon sok minden történt az elmúlt tíz év során. Komoly előrelépést értek el a partnerországok, és maga a keleti partnerség tekintetében is minden szinten tapasztaltuk ezt az előrelépést, dinamikusak a kapcsolatok, ez erre korábban nem volt példa, én mindenképpen azok közé tartozom, akik úgy gondolják, hogy sokkal dinamikusabbak kell legyünk a diplomáciai oldalon, a kötelezettségvállalások terén is, és a külügyi szolgálat erre helyezi a hangsúlyt, valamint a főképviselő is. Amikor itt volt a parlamentben, Borrell úr már néhány alkalommal jelezte a képviselők előtt is, hogy milyen nagy prioritásként fogjuk kezelni a keleti partnerséget, illetve mind mindegyik hat országgal a kapcsolatok javítását. Tehát ez a dinamika nagyon fontos. Említették, hogy milyen megállapodások születtek, tudjuk azt is, hogy mit kell még tenni ebben a tekintetben, de fontos, hogy a korábban vállalt ígéreteket teljesítettük, hozzájárultunk azon feltételek megteremtéséhez, amelyek által a gazdasági integráció és a politikai társulás is előrelépett. Szári asszony előadásával kapcsolatban egy gondolat, igen, említette a különböző elemeket, amelyeket mi is figyelembe vesszük a, külön, a következő csúcs előkészítésé során, de van egy politikai elem is, a politikai kötelezettségvállalás. A delegáció vezetők a különböző fővárosokban teljesen másképpen járnak már el most, mint tíz évvel ezelőtt. Minden szinten, politikai szinten is komoly szerepet vállalnak, ami nagyon fontos és ezt természetesen a tagállamokkal egyeztetve teszik, és a Lisszaboni szerződésnek itt nagyon komoly szerep jut néhány politikai válság bekövetkezett, illetve politikai problémák merültek fel. E tekintetben is látható, hogy a helyszínen ott vagyunk, és segítünk, hogy csökkentsük a feszültséget, illetve hasznos javaslatokat tegyünk a helyzet javítása érdekében. Vannak különböző eszközeink, Katerina is nagyon jól tudja, kívülről ismeri ezeket, de még jobban fel kell használnunk mindegy, mindegyik eszközt. Tehát valóban aktívabbak vagyunk, és most már van egy keret, van egy keretünk. Ha ez nem lett volna, akkor létre kellett volna hozni, van egy határozott keret, amely elősegíti az együttműködést a hat országgal, és látjuk, hogy az állampolgárok felé ez milyen eredményekkel jár. A főképviselő ezt is minden egyes alkalommal hangsúlyozza, amikor arról esik szó, hogy mit kell tenni még a jövőben. Láthatjuk az eredményeket, amelyek megvalósultak, volt egy jó konzultációs forduló az elmúlt hat hónap során, strukturális párbeszédet folytattunk minden szinten, a civil társadalom, a kormányzat, különböző szereplők, önök is bekapcsolódtak ebbe különböző szinteken, és most azon dolgozunk, hogy felkészüljünk a csúcsra, amelyre júniusban kerül sor. De ez a lentről felfelépítkező megközelítés, ez most már nagyon komolyá vált. Természetesen nem nekem kell elmondanom azt, hogy ez egy mennyire sikeres politika, az ott élők, a régióban élők szempontjából nekik kell ezt megítélniük. Mi azonban a helyszínen elvégzett munkánkkal komoly lépéseket tettünk. A 2020 utáni menetrend, hiszen a vita is most főleg erről szól, említették a különböző elemeket, lehet, hogy bizonyos országokkal vannak fontosabb kérdések, mind a 27 állam, tagállam támogatására szorulunk, de a nemzeti parlamentekkel is együtt kell működni, hogy az ott megfogalmazott álláspontok és a tanács álláspontja segítse a munkánkat. E tekintetben azt hiszem, hogy vannak még problémák a tanácsban a csúcsig, de hallhattuk a differenciálást, az inkluziót. Fontos azonban az is, hogy politikai szempontból a partnerek mit tudnak kiemelni majd a csúcson. Természetesen tudnunk kell azt is, hogy melyek ennek az új bizottságnak a prioritásai, hogyan tud hozzájárulni a menetrend megvalósításához. Ugye hallottunk az éghajlatváltozásról, a digitalizációról. Ez egy nagyon izgalmas munka, és azt hiszem itt le is zárnám, és inkább megválaszolnám majd a kérdéseket. Köszönöm. Köszönöm szépen. Máté Novász jönni a szó, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm Angelinának is a kedves szavakat. Tisztelt képviselők! Először is hadd üdvözöljem azt, hogy megszervezték ezt az eszmecserét, és köszönetet mondok az előttem szólóknak. Maniokas úr megjegyzései nagyon megérintettek, nagyon sok véleményében osztozom. Honnan is indultunk? A keleti partnerség a grúziai háború 2009-es támadás után kezdődött, nagyon más politikai kontextusban. A tíz éves évforduló alkalmából az elkövetkezendő tíz évet vizsgáljuk, talán még bonyolultabb politikai kontextusban, geopolitikai átalakulás zajlik a hatalmi tényezők között világszerte, és ezért ennyire elkötelezett a tanács és a parlament is a partnerországaink iránt, hogy folytassuk ezeket a politikákat, mert nagyon sok előnyel járhatnak, ahogy azt Angelina is mondta. De nézzük meg, hogy honnan indultunk, és mit értünk el. És most nem akarok arról beszélni, hogy milyen projektek ö, zajlottak le, csak négy pontot szeretnék felsorolni a tekintetben, hogy honnan indultunk. Van három társult tag ennek az összes kihívásával, akiket szorosan kapcsoló, kapcsolunk az Európai Unióhoz egy nagyon bonyolult megállapodással. Komplex a szó minden értelmében. Voltak olyan kommentátorok, akik azt mondták, hogy inkább bevált gyakorlatoknak tekinthetjük őket, mint az országokra szabott mm, megállapodásnak. Nem olyan megállapodást építettünk, ami ezen országokra illik, de hát ez megtörténik más kontextusban is azzal az elvárással ö, hoztuk létre ezt a megállapodást, hogy ez az előszobája lehet majd egy Európai Uniós csatlakozásnak. Azzal a perspektívával fogadtuk el ezt a megállapodást, hogy a jogszabályok átvétele majd szorosabbra fűzi az EU és ezen államok kapcsolatát. Na most nagyon más a realitás ma. És amikor az ember mondjuk egy hitelkártyát igényel, akkor se az apró betűs megáll, része kezdi a megállapodásban. Itt is azt látjuk, hogy, azt látjuk, hogy a részleteket elhomályosították a megállapodás fő előnyei, és igazából azt látom, hogy vannak olyan tényezők, amik a megállapodás komplexitását mégiscsak ellensúlyozni tudják. Hadd mondjak példákat. Először is nagyon sok erőfeszítést tettünk, különösen az elmúlt öt évben arra, hogy a segítségnyújtást orientációját megváltoztassuk, a projektekről átcsoportosítjuk az átfogó reformprogramokra. Igen, ez szisztematikusabban működik a társult országokban, és minél kevesebb a segítségnyújtás, annál kisebb nyilván a hatásunk, de még Belarusban és Azerbajdzsánban is a reform kérdésekre összpontosítjuk a figyelmünket. Azerbajdzsánban például a gazdaság differenciálása volt a cél, Grúziában például az állami tulajdonú vállalkozások reformjának a megkezdése, és Grúzia vagy Ukrajna esetében pedig konkrét, komplett ambiciózus reformokat támogatunk. Más szóval, az Európai Uniós joganyag által ír átvétel által irányított módosításokat próbálunk elérni. Például decentralizáció Ukrajnában, közigazgatási reform, energiahatékonysági reformok, tehát elmozdulunk a projektek felől a reformok támogatás és az átalakulás támogatása felé. Ez az egyik fontos pont, a másik, hogy a kapcsolatunk a civil társadalommal megváltozzon, és a szolgáltatás nyújtókkal egy új szintre kerüljön a kapcsolat, támogatjuk azokat a feleket, akik a reformokat támogatni és ösztönözni tudják. A szabályaink megváltoztatásával és a bürokratikus módszereink megváltoztatásával nem csak a szokásos támogatást nyújtjuk, hanem a nem fővárosokon kívül is fellépünk, a helyi nyelveken próbálunk hatást gyakorolni. A harmadik dolog, sokat befektetünk az elő, előző biztosra és a jelenlegi biztos is ezt az irányt igyekszik követni. Óriási Összegeket kötünk tehát arra, hogy a nemzetközi pénzügyi közönséget és intézményeket bevonjuk. Óriási erőfeszítéseket teszünk, nem csak arra, hogy velük, általuk és rajtuk keresztül együttműködve dolgozzunk azon, hogy a reformok ezen országokban megvalósuljanak. Ez tehát három olyan óriási változás, ami lezajlott a rigai prioritások megfogalmazása óta a 20 célkitűzés 20, 2020-ig három fő fejezet cím alatt nagyon hasznos kezdeményezés volt. Sőt, Ukrajna esetében egy támogató csoport is létrejött, ez egy olyan, egy, ez az egyetlen olyan ö, munkacsoport, ami az Európai Unión kívüli partnerünket támogató munkacsoport, egy kísérleti projekt gyakorlatilag, és remélhetőleg az ő általuk azonosított sikereket és stratégiákat más országok esetében is tudjuk majd alkalmazni. Tehát a az Európai Uniós vagy jogal, joganyag alapjáról elmozdultunk, hiszen ezt így átvenni ezeknek az országoknak túl nagy falat volt, sikerült elmozdulnunk, és az országokra jobban rászabott támogatást tudunk most nyújtani. Néhány példa arra vonatkozólag, hogy mit tudtunk ezzel a megközelítéssel elérni. Az előző biztos szereti emlegetni ezt. A világ egy olyan részén, ahol óriási ingadozások voltak a valutárfolyamokban például, az elmúlt években sikerült például a KKV támogatásunk felét helyi valutában nyújtani. Még egy példa, ami Angelina nagyon fontos pontjára utal vissza, hogy most már az új prioritásait is meg kell vizsgálnunk az Európai Bizottságnak, például a zöld megállapodás egy olyan téma, amire már előkészültünk óriási energiahatékonysági és helyi infrastruktúra beruházásokkal, például tiszta víz, víztisztítás, zöld infrastruktúra, közlekedés zöldítése. Tehát van mire építenünk, még az új bizottság prioritásai szempontjából is. Előre tekintve, amit Angelina is említett, milyen folyamatok állnak előttünk, és hogyan tudunk aktív vitát folytatni a közvéleménye. Nagyon hasznos keret kezd kialakulni az elkövetkezendő tíz évre, és ez az ellenálló képesség köré csoportosul. Ez egy olyan koncepció, amit nagyon hasznosan tudunk alkalmazni gyakorlatilag a fellépéseink minden aspektusában. Beszélhetünk a biodiverzitásról, az energia tekintetében való ellenálló képességről, környezetvédelemről, energiahatékonyságról, például Ukrajnában, a, hogyha olyan energiahatékonyságot tudnának elérni, mint az Európai Unió legrosszabbul teljesítő tagállama, egyáltalán nem szorulnának a gázimportra. Az ellenálló képesség a társadalomra is vonatkozik a kiberfenyegetésre. Etémára még nagyon sok erőfeszítést kell fordítanunk, illetve a demokratizáció és a jogállamiság felé is szeretnénk, hogyha elmozdulnának ez az, ezek az országok, hogy erre nagyon sok energiát fogunk fordítani. De akkor most hazárjam szavaimat azzal, hogy nagyon sok vita zajlik az Európai Parlamenten belül is arról, hogy a differenciáltság vagy az egyenlő bánásmód lenne az előre vezető út, és én nagyon gyakorlatilag, gyakorlati szempontból közelítem ezt a kérdést a bizottság részéről. Van két keretünk, a keleti partnerség egy olyan regionális keret, ami az Európai Unió szomszédsági politikájának egy átfogóbb politikának egy része. Ennek van regionális dimenziója és kétoldalú dimenziója is. A kétoldalú dimenzióban pedig nagyon sok differenciáció megvalósul, nagyon személyre szabott megközelítést tudunk alkalmazni az országokkal kapcsolatban, úgyhogy gyakorlati szempontból nem látjuk azt, hogy konfliktus lenne a között, hogy van egy átfogó keleti partnerségi keret a hat ország számára, miközben rengeteg alkalmunk nyílik arra, hogy differenciáltan közelítsük meg a bilaterális kapcsolatokban ezeket az országokat. Itt sokkal személyre szabottabb megközelítést tudunk alkalmazni, a különböző ambíciókat jobban figyelembe tudjuk verni. Ezzel zárnám tehát, és még két dolgot hadd említsek meg amit nagyon nagyra értékelik az Európai Parlament támogatását, és egyes képviselők személyes támogatását is, nem csak az AFED-ben, hanem a parlamenten belül általánosságban. Illetve muszáj megemlítenem azt is, hogy Kubilius úr barátunk itt van, nem csak mint az Euronesz gyűlés, hanem az új keleti partnerségi fórum jeles képviselője is, ezt nagyon hasznosnak tartjuk, segít abban is, hogy folytassuk a stratégiai kommunikációt. Önök között is néhányan említették, hogy az EU ebben nem túl jó, nem lenne itt a nyakunkon a Brexit, ha tudnánk rendesen kommunikálni. Úgyhogy nagyon sokat fektettünk bele ebbe is, hogy megpróbáljuk a segítségünket az EU EU4 márkanév alá EU, az EU az energiáért, az EU a valami másért, az EU ezért, azért címke alá besorolni. Nem kommunikálunk egy semleges környezetben, hanem nagyon sok dezinformáció ellen kell ellenárban úsznunk, különösen ebben a régióban, úgyhogy köszönöm még egyszer a parlament támogatását ebben a munkában. Tisztelt kollégák, lehetőségünk nyílt most arra, hogy meghallgassunk véleményeket, tájékoztatást kapjunk, kommentárokat hallhassunk, elképzeléseket a jövőre nézve. A keleti partnerek, országok fővárosaiból, illetve az elemző intézetek, valamint a végrehajtó hatalom a bizottság képviselői részéről. Tehát azt hiszem mindez rendkívüli mértékben elgondolkodtató, úgyhogy itt az ideje most annak, hogy meghallgassuk a képviselők véleményét. Aki szeretne hozzászólni, az jelentkezzen. Először természetesen Gáler úr kap szót. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm a hasznos gondolatokat, véleményeket a vendégeink és az intézmények képviselői részéről. Osztom javarészt mindazt, ami elhangzott, ez egy politikai vita. Ki kell vonulnunk, ez, ebből a komfortzónánkból a közvéleményt kell megszólítanunk, nagyon gyorsan változnak az események, a helyzet körülöttünk. Az országok is az elmúlt tíz év során jelentősen változtak. Nem képzelhetjük el azt, hogy most a csúcs előtt hogy elérünk egy olyan eredményt, amely nem nagyra törő, és gyakorlatilag megismétli mindazt, amit az elmúlt tíz év során már elértünk. Ez azt hiszem nem elfogadható, és ez kell, hogy legyen a kiinduló pontunk. A kérdés az, hogy hogyan alakítsuk ezt a folyamatot megfelelő módon, és úgy, hogy figyelembe vesszük a különböző országok érdekeit. A, az elmúlt évtizedek során mindig azt a megközelítést alkalmaztuk, hogy akkor tesszük meg a következő lépést, amikor erre szükség van. Úgy gondolom, hogy itt egy személyre szabott megközelítést kell alkalmaznunk ezen országokkal kapcsolatban, de nehéz egy hangon felszólalni a 27 tagállamnak, és megnyitni a csatlakozás kilátását egy adott országgal szemben. Ez lehet, hogy elhamarkodott lenne, de ezen átfogó programok, amelyeket életbe léptettünk, és itt említették, hogy nem csak projektekről van szó, hanem valóban átfogó reform folyamatokról, ezek ezek által a különböző országok gyorsan haladhatnak, jobban közeledhetnek hozzánk. Én mindig azt mondom ezen kollégáknak, az országok képviselőinek, hogy a tagjelölt státusz automatikusan közelebb visz az Unióhoz, hiszen nézzük meg Törökországot, azáltal a tagjelölt státusz által közelebb került, vagy eltávolodott, természetesen eltávolodott, vagy például Macedónia esetében 2005-ben a tagjelölté válás mit jelentett? Még az Észak-Macedóniával kapcsolatos problémát sem sikerült tisztázni. Ezzel azt akarom csak mondani, hogy nem formális státusz kérdésekre kell a figyelmet összpontosítani, hanem tényleg arra, hogy előrelépéseket érjenek el adott folyamatokkal. Ezeket az országokat de facto egy olyan helyzetbe kell segítenünk, amikor a gazdasági egymásra utaltság, az infrastruktúra fejlesztés által nélkülözhetetlen partnerekké váljanak, és így majd szembesülünk azzal a valósággal, hogy ők valóban tagjelölt országok. Ez a közép-hosszú távú kilátás, de ahogy hallottuk, arra kellene helyezni a hangsúlyt, hogy ezeket a nagy horderejű projekteket előre mozdítsuk, és a társadalmakat támogassuk. A civil társadalom szoros bevonása szintén az ellenállási projektek részét képezi. És ahogyan Szári asszony is mondta, a mentális térképeinket, a mentális gondolkodásunkat is frissíteni kell. Ez az a feladat, amely a következő tíz évre nézve vár ránk valóban. Köszönöm szépen. Azért köszönöm, hogy legalább a tagságot megemlítette, hiszen ez is a vita része, Kovidius úr. Well, uh, thanks a lot. Köszönöm szépen. Köszönöm a prezentációkat, amelyek nagyon értékesek. Ha egy kicsit előre tekintünk, azt hiszem, hogy a reziliencia, az ellenállóképesség egy nagyon megfelelő kifejezés, de ha megvizsgálom az ezzel kapcsolatos problémákat, bizonyos értelemben hangsúlyoznám azt, amit nem szabad figyelmen kívül hagynunk a társadalmak pszichológiai ellenálló képessége. Számomra egy komoly kérdés az, hogy a motivációt hogyan tudjuk fenntartani, nem csak a politikusok, hanem a társadalom körében is a reformok szükségességével kapcsolatban. Könnyű elmondanunk azt, hogy végre kell hajtani ilyen-olyan reformokat, és az élet javul ezeknek köszönhetően, de az embereket nem olyan könnyű meggyőzni és az emberek a szomszédos térségekbe tekintenek, megnézik azt, hogy ott hogy élnek az emberek, éppen ezért egyet értek, ugyanis a tagság perspektíváját gyakran kikerüljük. Ez azonban egy további kihívás elé állít bennünket, hiszen hogyan lehet fenntartani a reformok iránti elkötelezettséget, a motivációt ezekben az országokban, hogyha a nagyon sikeres kelet-európai tapasztalatokat nem adjuk meg ezeknek az országoknak. Ami a 90-es években fenntartotta nálunk a motivációt, az pontosan ez a kilátás volt, a csatlakozás. Ez az egyik. Ha megnézzük az EU elmúlt 30 éves tapasztalatát, az egyik ugye Kelet-Európa, Közép-Európa, aztán a Nyugat-Balkán. Ott vannak ugyan problémák, ennek ellenére úgy gondolom, hogy a keleti partnerországok számára ezek olyan tapasztalatok, olyan eredmények, amelyeket szeretnének ők is átélni. Miért nem használhatjuk fel tehát a nyugati Balkánon alkalmazott nyelvezetet a keleti partnerországokban, hogy gyakrabban említsük azt, hogy szereztünk bizonyos tapasztalatokat a nyugat-balkán térségében, ezeket fel lehetne használni a keleti partnerországokban? ha megpróbálunk párhuzamot húzni a nyugat-balkáni tapasztalatok és a keleti partnerországok között, én úgy gondolom, hogy elfogadják, elfogadnák ezt egy kiindulópontnak a jövőre nézve. Véleményem szerint tehát a pszichológiai ellenállásra is nagyobb hangsúlyt kell helyeznünk. Nem olyan könnyű végrehajtani a reformokat, az emberek belefáradnak a reformokba, főleg akkor, hogyha nem látnak gyorsan eredményeket és ha nem adunk egy komoly ösztönzőt, akkor azt hiszem, hogy problémákba ütközhetünk. Éppen ezért, ami bennünket illet, megfelelő nyelvezetet kell használnunk, és megfelelő eszközöket. Az utolsó kérdésem pedig nagyon egyszerű, nem tudom, hogy talán a bizottság vagy a külügyi szolgálat ezt ki tudná fejteni. Mit történik az úgynevezett bővítési módszertannal, hiszen úgy tudom, hogy ez egy feltétel ahhoz, hogy ugye Észak-Macedónia vagy Albánia esetében tanácsi határozat szülessen vannak javaslatok erre nézve, és ez bizonyos értelemben megváltoztathatja a narratívát is a keleti partnerországokban. Uh, Köszönöm. Mariani úr kért szót. Merci, monsieur le président. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagy figyelemmel hallgattam a hat hozzászólót, Osztomszári asszonynak a nézeteit tíz éve megváltozott, a tíz év alatt megváltozott a kontextus, a mentalitást, az új szereplők megjelenése is új fejleményeket hozott Fehérországnak a fellépése is, tehát ezeket figyelembe kell venni. Új szereplőkről beszéltem. Hát, hogy nem hallottam minden elhangzott mondatot, de mégis úgy tűnik, hogy az Európai Unió és az Euró-Ázsiai övezet kapcsolatáról nem esett szó. Mégpedig Márpedig ugye létezik egy kialakulóban lévő gazdasági egyetműködés, amely persze nem olyan szintű, mint az EU-s gazdasági együttműködés, de mégis hat partner van benne, Fejrország és Örmányország tagjai ennek, és Moldávia pedig társult tag ebben a felépésben, és hát ezek új szereplők ilyen formában, ezt figyelembe kell vennünk. Felvetődik a kérdés, valóban nem az történik el, hogy az egyik karikírozott helyzetből átépünk egy másik karikírozott helyzetben. Ugye arról esett szó az egyik hozzászólóban, hogy Oroszország mint fogoly állam fogalmazódott meg. És hát nem arról van szó, hogy az Európai Unió kell, válik fogolyává. Nincsen egy harmadik út, ami azt eredményezi, hogy ugye sajátos történelmi feltételek, sajátos populációknak az, az kialakulása miatt kell, hogy tovább épjünk, és hát eljussunk oda, hogy egy adott napon majd talán a csatlakozásnak a perspektívája vetődik fel, de most ott tartunk, hogy ugye a biztonságot kell szavatolni, ezt igénylik ezen országok, és jobban erre oda kell figyelnünk. Térjünk át egy másik dologra, az első kis jelzésekre. Amikor első ízben részt vettem ebben a teremben, egy téma megvitatásában, mert ezt Strandot hallottam, mindenki nagyon lelkes volt Moldávia, ugye Európa útjára felépni. Én voltam az egyik ritka ember, aki ö, ugye felléptem, ö, és észleltem azt, hogy ugye kettő klan alakult ott ki, és aztán egy harmadik klan irányba megyünk el. Ön is tudta, én is tudtam ezt, még kevesen voltunk akkor azt tudni, de akkor, amikor hallottam a nagy üléstermünkben, hogy milyen fejleményeket üdvözölhetünk, akkor nyilván mi kisebbségben voltunk, magunk az aggájainkkal. Mi fog történni tehát az európai, illetve az Európa, Euróázsiai Gazdasági Unióval kapcsolatosan? Aliyevnek a beszédéből senki nem beszélt most, már pedig az Azerbajdzsán tévében december 23-án azt mondta, hogy az Európai Unió félrevezeti az országainkat. Nézzük csak meg azt, hogy mi történik Törökországban, vagyon az én országom, Azerbajdzsának szüksége van az Európai Nóra? A válaszom az, hogy nem. Perspektív az Európai Uniós csatlakozás, vagy az abban együttműködés? működés, nem mondott az elnök. Én úgy gondolom, hogy ez mind meghatározza azt, hogy milyen feltételek között mozognak ezek az országok, a nagyon szoros kapcsolatok ellenére, vagy az együtt is, és vannak olyan országok, amelyek közelednek, egyre inkább közelednek az Európai Unióhoz, mint Ukrajna, és vannak a többiek, amelyek az útjukat keresik következésképpen azt mondanám, hogy nem gondolják-e, és ez egy kérdés, hogy az ember, persze boldogak lehetünk, és hát gazdasági, illetve egyéb biztonsági fejlemények is vannak itt, de nem egy harmadik útra kellene törekednünk, nevezetesen a méretre szabott útvonalra, ahogy ezt az előadószony is megfogalmazta, figyelembe véve a történelmet, figyelembe a valóságot, a lakosság, a populációknak a valós életét. Aztán korábban a francia parlamentben elnöke voltam a francia-ukrajna szakbizottságnak, és akkor Kazarov eh, úrral találkoztunk, akkor Ukrajna miniszterelnöki funkcióját töltötte be. Azt mondta, hogy a katasztrófa irányába, amely Ukrajna a polgári háború irányába, azért, mert az Unió ránk készített egy olyan megállapodást, amely eh, feszültséget okoz az Oroszországgal kapcsolatosan. Inkább egy hármas partnerségre vannak, van igény, és nem kettősre. Vigyázat, ne lépjünk kétszer ugyanabba a vízbe, ugyanabba a hibába, ne kerüljünk újra bele. Euh, Köszönöm, Baszeszkó úr, a következő. you, Mr. Köszönöm, elnök úr. Gratulálok az előadóknak, akik bemutatták keleti partnerség helyzetét. Nagyon profi vitát folytatunk azon emberekkel, akik a keleti partnerség valódi arcát ismerik. A keleti partnerség országai történelmi pillanatban kerültek ebbe a keretbe a Szovjetunió felbomlása után. Ez a keret ugyanis esélyt adott ezen országoknak arra, hogy Moszkva ellenőrzése, illetve a nyugati megoldás között válasszanak. Hihetetlen fejlődést tapasztalunk ezen országokban, a kulcs eleme a dolognak az, hogy a keleti partnerség politikai szempontból lehetőséget nyújt arra, hogy az egyik vagy a másik irányba mozduljanak el. A politikusok vagy az egyik, vagy a másik irány felé fogják majd eltolni a valóságot. Hogy például megmaradjon a Vámunió Oroszországgal, vagy és előbb-utóbb az Európai Unió tagjaivá váljanak. Na már most, az előttünk álló probléma véleményem szerint nem feltétlenül az, hogy mondjuk a moldovai vagy az ukrajnai emberek nem tudják, hogy mit akarnak. A probléma az az, hogy mi nem adunk nekik világos megoldást a jövőre vonatkozólag. Ebben a pillanatban is például a moldovai népesség rendkívül össze van zavarva a pártok által, mert vannak olyan pártok, amelyek azt a gondolatot támogatják. hogy vámunióban kell lenniük Oroszországgal. Miközben más párt azt a gondolatot propagálja, hogy az Európai Unióhoz kéne csatlakozni. Moszkva egy oldalról azt mondja, hogy nincs határ, az EU azt mondja, hogy hát nem most van már megfelelő ideje az európai integrációról való tárgyalásnak. Ami egyébként jogos, mert ott vannak a területükön az orosz csapatok. De Moldova 50 év után mondjuk az Európai Unió tagja lesz, vagy nem? Tudunk nekik ilyen perspektívát nyújtani, világos képet a jövőről, vagy nem? Ha nem, akkor az oroszok egy bizonyos meg fogják tartani a befolyásukat az ország felett. Köszönöm. Благодаря, господин председател. Русия оказва. Köszönöm. Oroszország nagy befolyást gyakorol a keleti partnerség országaira, méghozzá a propagandát felhasználva, valamint azáltal, hogy a politikai elitet korrupcióba sodorja. A korrupció ezekben az országokban egy orosz termék. Ezen országok gazdasági elitje Oroszországgal áll inkább kapcsolatban, nem pedig az Európai Unióval. Oroszország fegyvereket szállít, és egy kiterjedt propagandát alkalmaz, ami erősíti az orosz befolyást a térségben, és az orosz érdekeket mozdítja elő. Éppen ezért ezen országok állampolgárai össze vannak zavarodva, és a gazdasági nehézségek mellett még a propagandát is kénytelenek elszenvedni, a saját politikusaik által alkalmazott propagandát is. Az ottani politikusok javarésze nem a nép, illetve az ország érdekeit szolgálja, hanem saját érdekeiket próbálják keresztül vinni, erre pedig csak Moszkva támogatásával képesek. A civil társadalom, a civil szervezetek éppen ezért tehetetlenek, saját politikusaikkal, valamint a pénz hatalmával szemben. Ez pedig azt jelenti, hogy ez egy ördögi kör. Mit tegyünk? Ezt a dilemmát nem lehet különböző programok vagy eljárások által feloldani, ezt a dilemmát egyszer mindenkorra rendezni kell. Ehhez pedig egy innovatív megközelítés szükséges, egy innovatív politika, és teljes mértékben egyetértek a kollégákkal abban a tekintetben, hogy tiszta nyelvezetet kell használnunk, egyértelműen ki kell mondanunk azt, hogy egyszer a jövőben ezen országok az Európai Unió tagállamaivá válhatnak. A keleti partnerség, mint formátum, kimerítette a benne rejlő lehetőségeket. Éppen ezért egy európai perspektívát kell kínálnunk. Ehhez differenciált megközelítést kell alkalmaznunk. Mindenek előtt azokat az államokat kell támogatnunk, amelyek egyértelműen kifejezték európai elkötelezettségüket, mint Moldova vagy Ukrajna. És nem baj, ha Oroszország is elszenvedi annak a kárát, hogyha ezen országok az unió tagjává válhatnak. Miért nem integráljuk a keleti partner országokat ebbe az Európa jövőjéről szóló vitába? Miért nem vonjuk be őket? Ugyanis a társadalom ezt úgy értékelné, hogy támogatjuk őket. Köszönöm szépen, még körülbelül 15 percünk maradt. Még ezt a napirendi pontot le nem kell zárnunk. A panel részvevőit kérdezném, hogy szeretnének -e reagálni. Két-két percben. Ki szeretne kezdeni? Parancsoljon! Köszönöm szépen a hozzászólásokat, a visszajelzést a prezentációinkkal kapcsolatban. Szeretném a Jordano Baszeszko és további képviselők által felvetettek miatt kifejezni a hálámat. Nagyon fontos gondolatokat vetettek fel. Az egyik dolog, amit felvethetünk most, amikor az összes tagállam nem rendelkezik konszenzussal, az együttműködés és a regionális kezdeményezések az Európai Unió és a NATO felé való haladás tekintetében néhány dolgot szeretnék kiemelni. A 3C kezdeményezés például az egyik. Az Európai Unió szerint is hozzáadott értéket jelent ez a kérdés és a keleti partnerségi országok legalább megfigyelő státuszt kéne, hogy kapjanak ebben ezen kezdeményezésben. A Bukarest 9-es kezdeményezés a NATO-ra vonatkozólag szintén lehetőséget biztosít a, arra, hogy megfigyelő státuszt kapjanak a keleti partnerség országai, és még egy dolog, a V4 és a V4 plusz formátum még mindig megvan, és a V4-es országokkal való szorosabb együttműködés is eh, előnyös lehet ezen országok számára. Ukrajnában nincs polgárháború, hanem orosz invázióra került sor, ezt hangsúlyoznom kell. Köszönöm. Manioka asszony. Úr. Köszönöm. Nagyon érdekes volt az eszmecsere, és örültem én is annak, hogy a bizottság szolgálatainak a képviselőjét is meghallgathattuk a közös témákról. A tagság valóban fontos, ahogy azt többen is említették, de nem lehet mindent elfedő kérdés. Az elmúlt években, amikor az EU-s szabályokon dolgoztunk, amit megértettem az az, hogy az Európai Uniós joganyag történelmileg államközi együttműködés eredménye, ennek a terméke, és ez az egész Akinak a gazdasági mögöttes előnye, hogy az együttműködést és a határokon átnyúló együttműködés externáliáit szabályozza. Ha megvan ez az együttműködés, különösen gazdasági szempontból a keleti partnerség országaival, akkor természetesen jogos lesz az aki is, de amíg ez nincs meg, addig nincs a dolognak értelme. Ez a két dolog együtt kell, hogy járjon. A gazdasági térség, például megint csak a balkáni tapasztalatra alapozhatunk, alapvető fontosságos, a, fontosságú ahhoz, hogy az európai szabályoknak legyen értelme. Ezek önmagukban nem érnek semmit. Ezeknek a saját magukban vett értéke korlátozott, azonban, hogyha van egy interakció ha az emberek, a szolgáltatások és javak áramolnak a két térség között, akkor már megvan a jogosultsága. És még egy nagyon fontos dolog az EU számára, a politikai, diplomáciai és technikai kapacitásokat össze kell kapcsolni egy egységbe ahhoz, hogy működőképesek legyenek. Hiszen nem csak arról van szó, hogy hiányoznak a kapacitások administratív szinten. A legtöbb esetben a korrupció és a rabló magatartás az, ami akadályoz ezeket az országokat. A politikai, technikai, diplomáciai dimenziók összefogása kulcsfontosságú, úgyhogy remélem, hogy a diplomaták, a politikusok, illetve a technikai szakértők együtt fognak dolgozni. És a jobb intézményekre is szükség van ahhoz, hogy a keleti partnerségi kérdést tudják kezelni. Ott van az Euronest a közös társulási intézmények. Egy kis ezeknek a modernizálására is szükség van, hogy egy új, jobb keret jöjjön létre. Kakacsa volt, parancsoljon. Köszönöm, nagyon érdekes volt ez a vita. Én is szeretnék visszatérni pár dologra. Az egyik az európaizáció folyamata. Ez csak most kezdődött a keleti partnerség országaiban, hosszú folyamatról van szó, és a régió érti, hogy ez egyik napról a másikra nem fog megtörténni, és nem lesz EU-s tagságok. Ugyanakkor, amikor arra a kérdésre gondolunk, mint például van-e bármilyen más módja a dolognak, mint a tagság, a Kelet-Európa történelme megmutatta azt, hogy a bővítés volt a legsikeresebb modell a kelet-európai országok számára. Most azonban látjuk, hogy vannak nehézségek, geopolitikai rivalizáció van Oroszország és más országok között, és az Európai Unió nem feltétlenül akar beleavatkozni ebbe. De az orosz agályokat megnézzük. Mit tesz Oroszország? Olyan problémákat kreál, amelyek direkt konfliktusokat hoznak létre. Például gondoljunk Ukrajnára, hogyha azt látják, hogy Ukrajnában több lesz a probléma, akkor egyre nehezebb lesz az európaizáció Ukrajnában, az európai aspirációja az országnak pedig egyre valószerűtlenebbek lesznek. Legyünk realistábbak ezen országok tagságával, lehetséges jövőbeli tagságával kapcsolatban, de ne adjuk az oroszok kezébe azt az eszközt, hogyha eh, problémát kavarnak egy országban, azzal meg tudják az Európai Unióhoz való csatlakozást teljes mértékben akadályozni. Köszönöm. Köszönöm, és azt hiszem számíthatok a bizottság reakciójára is ebben a vitában. Köszönöm. Néhány gyors pont. Jelen pillanatban természetesen nem polgárháború van Ukrajnában, már csak azért sem, mert nagyon komoly erőfeszítéseket teszünk ezen ország érdekében. Más szinteken, más konfliktusok azért megvannak a keleti partnerség országaiban a problémák és a konfliktusok, és ne felejtsük el ezt. És ezt el kell magyarázni az európai állampolgároknak is, hogy milyen értéke van az Európai Uniós támogatásnak abban, hogy elkerüljük azt, hogy háború alakuljon ki, és a béke felé ö, mozduljunk el valóban vannak lehetőségek ebben az ország csoportban. Jó a mechanizmus, érdemes politikai szinten dolgozni, ahogy ezt már mondtuk az előzőkben is. Hoblilis úr, köszönöm a megjegyzéseket, köszönöm azt, hogy amit a Nyugat-Balkánon teszünk, hogyan tudjuk felhasználni a keleti partnerség esetében is. Az egésznek a szépsége az, és Katarina is ezt mondta, hogy minden munka, amit a balkáni országokkal, a keleti partnersége országaival egy nagy igaz, igazgatóság alatt végzünk el, ez mind egy ernyő alatt zajlik, és segíti egymást a több különböző terület együttműködése. A metodikára vonatkozólag Borrell főképviselő fogja februárban bemutatni a tervét. A bizottság nagyon intenzíven kíván dolgozni, és már most is ezt teszi, és ez jó, mert fontos megnézni azt, hogy hogyan tudjuk jobban csinálni a dolgunkat, máshogy, úgy, hogy jobb eredményeket érjünk el. De hát a következő néhány hétben ezzel lesznek elfoglaltak az intézmények, és a parlament is gondolom, úgyhogy a támogatásuk nagyon hasznos. Az Eurázsiai Gazdasági Unió. Nos, Örményország aláírta a CEPA megállapodást az Európai Unióval, miközben ennek a tagja. Mi nem kérjük azt a partnereinktől, hogy egyik vagy másik oldalt válasszák. Nem tesszük ezt. A parlamenti képviselők ezt nagyon jól tudják, hogy miért sok oka van, sok módja van annak, hogy tiszteletbe tartsuk teljes mértékben a partnereink választásait, az ő választásaikról van szó, a mi elvárásunk az, hogy az Európai Uniós joganyaghoz közelítsenek. És pontosan ez az a munka, amit végzünk folyamatosan csak legyen még egyszer világos, nem kérjük a partnereinktől azt, hogy döntsenek, hogy vagy mi, vagy ők. Mi az Európai Unióban tudunk máshogy dolgozni. Thank you very much. Köszönöm. Néhány gondolatot szólnék a bővítési módszertana kapcsolatban, amelyre Angelina is utalt. Ezt eh, néhány héten belül eh, tárjuk fel, de ez eh, valóban szorosan kapcsolódik ahhoz, amit a társulási megállapodásokkal kapcsolatban mondtam. A módszertan a vívmányokra épül, a vívmányok azonban nem jelentik azt, hogy a változások végbe mennek az országokban. Tehát itt ez a probléma, amire az országokban, a nyugat-balkáni országokban szükség van, az először a lényegi átalakulás, az államintézmények, az igazságszolgáltatás, a gazdasági alapok átalakulása, vagy a megbékélés például a Balkán esetében. Tehát át kell szerveznünk mindezt, annak érdekében, hogy a nem joganyaggal kapcsolatos elemeket kiszűrjük, ugyanis az alapkérdéseket nem az európai joganyag által tudjuk kezelni. Ahogyan ez a társulási megállapodásokból is kiderül, ez az, ugyanez igaz a bővítés folyamatára is. A második gondolatom pedig, én is szeretném hangsúlyozni, hogy nincs polgárháború Ukrajnában, orosz agresszió történt, ezt egyértelműen és határozottan ki kell mondanunk, és ezt egyértelműen meg is, meg is kell ismételnünk, ahányszor csak szükség van rá, mert gyakran utalnak erre, mint polgárháborúra. Ugyanakkor sokszor úgy nyilatkozunk Európában, hogy elszalasztottuk az átalakulásra kapcsolatos le- lehetőségeinket, de még a csatlakozás kilátása által is hozzájárultunk a lényegi demokratikus átalakuláshoz Ukrajnában. Az a tény, hogy egy háborús övezetben egy olyan elnök, aki nem tett meg mindent a választások megnyerése érdekében. És békés volt az átalakulás, már egy figyelemre méltó eredmény. És ezt is hangsúlyoznunk kell. És ez is az az átalakító erő, amelyet felhasználtunk, még úgy is, hogy korlátozottak voltak a lehetőségeink, ugyanis nem ajánlottuk fel a tagságot, természetesen nem rövid távon, és a térségben élők is ezzel tisztában vannak. Tehát vannak nem annyira jó hírek a térségben, de azt hiszem, hogy ez olyas valami, amit ki kell emelnünk. Azt is említették, hogy a partnerség egy háromszög része, hát a partnerség esetében a három résztvevő nem feltétlenül jelent előnyt, de olyan kollégák, akik régen az európai intézményekben régebben foglalkoztak ezekkel a kérdésekkel, ők is tudják, hogy a keleti partnerség, valamint a szomszédság politika először Oroszország számára lett felkínálva, aki ezt elutasította. Tehát mindez nem Oroszország ellen történt, csak Oroszországnak nem fűződött érdeke mindehez a 2000 hetes Müncheni konferencia után Oroszország másik irányba mozdult, és azóta is azon az úton halad. Angelina is említette, ezt nem azért kínáltuk fel a partnereknek, hogy Oroszországgal szemben ajánljuk ezt fel. Oroszország nem fogadta el ezt a lehetőséget. Köszönöm ezt a pontosítást a bizottság részéről lassan elérkezünk a vita végéhez. Nem tudom, hogy az utolsó pillanatban számíthatunk-e arra, hogy Petras Austrevicius lezárja a vitát, lezárna ezt a vitát? Köszönöm, elnök úr. Ezt a vitát úgy értékelem, hogy nagymértékben hozzájárul a parlament keleti partnerségről szóló jelentéséhez, Rendkívül sok stratégiai gondolatot és következtetést hallhattunk, elhangzottak olyan javaslatok is, amelyek rendkívül fontosak, és az árnyék előadókkal mindent megteszünk annak érdekében, hogy ezeket beépítsük a végső dokumentumba. A keleti partnerség kapcsán el kell ismernünk bizonyos egyszerű, ugyanakkor nagyon jelentőségteljes dolgokat globalizáció része ez a térség is, különböző politikai, gazdasági kockázatoknak, gyakran kétoldalú kockázatoknak van kitéve egy nagyobb keleti szomszéd részéről. Beszélnünk kell a szomszédok szomszédairól is. Van egy ilyen koncepció, van egy ilyen folyamat, ez megkerülhetetlen, és ez nem azon szomszéd ellen irányul, hanem a keleti partnerek jövőjét tartja szem előtt. De azért legyünk őszinték. A keleti partnerségi országok bármilyen sikereket is érnek el, ez nagyon komoly hatással lesz Oroszország helyzetére. Mi nyíltan közelítettük meg a keleti partnerországokat, vízum könnyítést, vízum liberalizációt nyújtottunk, és ez egy komoly üzenet Oroszország felé, hogyha politikai reformokat hajtanak végre, és nem autokrata irányba, hanem demokratikus irányba mozdul el az ország, akkor a kapuk nyitva állnak, és olyan helyzetbe kerülhetnek, mint most Ukrajna, Moldova, vagy más országok. Ugyanakkor a politikai eszköztárunkat át kell alakítanunk, a pénzügyi eszköztárunkat is, ugyanis több pénzre van szükség ahhoz, hogy ezt a hatalmas térséget átalakítsuk, és bizonyos intézményi változásokra is szükség lehet ahhoz, hogy a végső célunkat elérjük, nevezetesen azt, hogy a keleti partnerországok stabil, jövőbeli tagjai lehessenek az uniónak, megbízható partnereké váljanak. Hálás vagyok a vendégeinknek, a meghívottaknak, az európai intézményeknek is, akik képviseltették itt magukat, és részt vettek ebben a vitában és az AFET tagoknak is, akik kifejtették véleményüket. Várom az együttműködést, amely minden bizonyal érdekes és gyümölcsöző lesz, hogy hozzájáruljunk a kereti partner országok és az EU jövőjének alakításához. Köszönöm szépen, köszönöm a kollégáknak is, akik részt vettek ebben a vitában. A panel tagjainak is szeretnék köszönetet mondani, amért megosztották velünk véleményeiket, észrevételeiket. A vitának ezt a részét lezárom. Right, ladies and gentlemen. Hölgyeim és uraim, kedves kollégák, kérem foglaljanak helyet. think Miss Matanova. So, ladies and gentlemen, dear colleagues. Hölgyeim és uraim, kedves kollégák, egy remélhetőleg érdekes és produktív meghallgatás után a kelti partnerségről. Én is üdvözlöm Önöket a mai ülésünkön. Köszönöm Vitoldnak, hogy elnökölt a ma reggeli ülés során. A 11. napi rendi ponthoz érkeztünk. Eszmecsere a grúziai helyzetről, az adminisztrat- közigazgatási határvonalak témájáról is. Üdvözlöm a megbékélésért és társadalmi egyenlőségért felelős minisztert, Ketaván Csikásvilit, illetve Kaka Kurcsava urat, aki a grúz parlament első alelnöke. Grúz vendégeinket szeretettel üdvözlöm a szakbizottságunkban. Elképzelem, hogy elképzelhetik, hogy ez a szakbizottság nagyon szorosan nyomon követte a grúziai helyzet alakulását, hiszen szívünkön viseljük az EU-grúz kapcsolatok alakulását. 12-ig tudnak friss információkkal szolgálni a vendégeink, akkor el kell ugyanis menniük. Az oroszok által elfoglalt térség határán aggasztó eszkalációt tapasztaltunk. Erről is fognak beszélni a hát Tbilisi-ben történt fejleményekről szintén, különösen odafigyelve a választási rendszer reformjára. Miniszter úr, először öné, mi, el, eh, alelnök mondja, először öné a szó. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, köszönöm szépen a meghívást, és hogy lehetőséget adtak, hogy ma beszéljek. Egy óriási kihívásról, egy megoldatlan konfliktusról, hiszen az Orosz Föderáció továbbra is elfoglal megszállva tartja területünk egy részét, ez egy egyáltalán nem statikus és befagyott konfliktus, hanem egy negatív ö, dinamikája van a helyzetnek, ami rendkívül aggasztó biztonsági szempontból. Egyre inkább elszigetelődik és militarizálódik a két térség Délosszétiáról és Abháziáról van szó, 70, illetve 80 százalékos a grúz lakosság aránya. Nagyon sokan elmenekültek otthonról, és nem tudnak visszatérni, hanem továbbra is száműzetésben élnek. Több mint 130 hadgyakorlatra kerül sor évente, és 20 ezer fős népességet érint a katonai gyakorlatok hatása. A Moszkva és a de facto hatóságok között nagyon sok megállapodás született, a nemzetközi jogszabályok értelmében ezek érvénytelenek, de Oroszország teljes mértékű ellenőrzését ezek biztosítják állítólagosan e két térségben. Oroszország kötelezettségvállalásokat tett, például az Európai Uniós megállapodás értelmében, de még mindig nem tudnak se ki, se beutazni ezen térség lakói. Nagyon sok ez határozat is megpróbálta megoldani ezt a problémát. Oroszország például az otthonukat elhagyni kényszerült személyek visszaengedését sem oldotta meg annak dacára, hogy ezt megígérte. Mi azonban elkötelezetten keressük a lehetőséget az előremozdulásra. Az egyetlen fennmaradó rendszeres kapcsolat témájában, ami a, az emberi jogokat illeti. Az Európai Unió ezt a folyamatot remélhetőleg a jövőben is nyomon fogja követni. Köszönöm szépen azt, hogy küldték a megfigyelő missziót is Grúziába. A grúziai megfigyelő misszió nagyon fontos szerepet játszik a helyszínen. Folyamatosan nyomást fogunk gyakorolni, hogy a megszállt területekre bejussanak. Jelen pillanatig ezt megtagadták, ez elfogadhatatlan. Ráadásul elítélendő, arrogáns fellépések történtek a megfigyelő misszió tagjai ellen. Például október 24-én, a tavalyi életben, az úgynevezett déloszétiai KGB nyíltan bejelentette, hogy fogva tartja az EU-s megfigyelőket, és figyelmeztetést adott ki a, az ország közepén a grúzok által ellenőrzött területeken gyakorolt misszió ellen is. Az elmúlt hónapokban nagyon súlyos dolgok történtek, tehát mi történik? Megpróbálnak a megszállási vonalakon túl is hatást gyakorolni területekre, amelyek a jelen pillanatban a központi kormány hatásköre alá tartoznak, a megszállók ultimátumokat adnak ki, és például a grúz védelmi vonalak elmozdítását és határőrségek elmozdítását követelik. Civil és sérülékeny népesség ellen is fellépnek, hogy a céljaikat elérjék. Az egyetlen átkelőhely, ami Dél-Oszétiát Grúziával összeköti, öt hónapja le van zárva. Ez nagyon súlyosan érinti az Ahalgori térségben élő grúzokat, ahol 1500 al laknak, akik teljes mértékben elszigetelődtek, és humanitárius válság fenyegeti őket. Gyakorlatilag az orvosi ellátás, gyógyszer, nyugdíj, élelmiszerszállítás vonalait vágták el, már többen bele is haltak ennek a következményeibe, hiszen nem tudnak például orvosi segítségért a megszállt területre átmenni. Nők, gyerekek, öregek helyzete a messze rosszabb, mint az, ami humanitárius szempontból tolerálható. Most a, ezen térség lakóinak a nevében szólalok fel, kérem a támogatásukat, hogy a határátkelés folytatódhasson mindenféle feltételt előzetes teljesítése nélkül. Biztos vagyok benne, hogy az Európai Parlament képviselői tudják támogatni ezt a humanitárius kérést, és remélem, hogy együtt a hangunk hangosabban szól majd ezen igazságtalanság ellen. Több ezren vannak még, akik az elszigeteltségtől szenvednek, és a megosztottságtól. 100 kilométeres szöges drót oszt meg 160 falut ketté. 50 ezer ember életét rontja ez meg nap mint nap. Tegnap délután óta az orosok, oroszok a faluban is folytatják a vaskerítés építését, ami a határosításnak egy újabb lépése, ami tavaly augusztus óta felerősödött. A megosztott terület mindkét oldalán, és különösen a szöges drótok mögött folyamatosan romlik a helyzet. 2018 és 2019 folyamán hatszor több embert fogtak el az oroszok, azon emberek közül, akik megpróbáltak a megszállott területekről Grúziába átjutni, vagy fordítva. Ezek a hivatalos adatok, és ezek is azt mutatják, hogy a megosztottság milyen hatással van az emberek át mindennapi életére. Van egy ismert orvos, november óta fogva tartják, és Csiginvali börtönből nem engedik szabadon. Nemzetközi felszólalás és az önök támogatása kellett a kiszabadításához, de még sok százan vannak hasonló helyzetben, és néhányuk tragikus halált halt. Volt olyan eset is, amikor négy fiatal grúz életébe került, ez és az elkövetők a megszállt területeken még mindig szabadon mozoghatnak a gyilkosság ellenére. Ez is mutatja, hogy az alapjogokat mennyire nem tartják tiszteletben, hogy milyen rossz a helyzet a megszállt területeken, és hogy mennyire szükség van arra, hogy nemzetközi emberi jogi eszközeket vessünk be. A Gali térségben, Abháziában 4000 ember ismét a grúzok által benépesített területről van szó, áldozatai a helyzetnek. Etnikai diszkriminációt szenvednek el, az alapjogaikat nem tartják tiszteletben, a mozgáshoz, oktatáshoz, lakhatáshoz való jogukat serba tiporják. Sokkal rosszabb a helyzet 2014 óta, amikor az állítólagos abház ex-elnök Hajjimbák hatalomra került. Az óriási tiltakozások következtében az Abház régióban le kellett mondania, de ez mind azt mutatja, hogy a jelenlegi helyzet egyáltalán nem előnyös senkinek számára, sem az abházok, sem az oszétek, sem a grúzok számára. Azt mondom, hogy igazából Oroszország érdekeit sem szolgálja. A tankok és a szöges drót a hosszú távú érdekeknek nem jó üzenetvivőik. Grúziában jelen pillanatban ez történik. Az EU keleti partnersége remélem nem megoldatlan konfliktusokkal terepévé fog válni az orosz befolyás növekedésének a térségévé. Ez remélhetőleg a megfordíthatatlan európai integrációs folyamattal ellensúlyozható lesz. A béke és az operatív stabilitás fenntartása mindennapi kényes probléma a rendszeres provokáció fényében. Nagyon fontos prioritás lépéseket tenni, haladást elérni. A béke a konfliktus megoldási politikánk alapja. A megszállás és az Orosz Föderáció, a partnerség és a abház és az oszét közösségekkel való eszmecsere a fő két alapja ennek. Annak dacára, hogy reaktív módba akarnak kényszeríteni minket, megpróbálunk a dialógus talaján maradni. A proaktív politikánk a konfliktus által érintett térségek helyzetének a javítása, az alapjogok védelme, és a bizalom hidainak építése révén kell, hogy megvalósuljon. Egy új béke kezdeményezést, átfogó béke kezdeményezést indítottunk be, ami új és semleges módokat, státusz semleges kereskedelmet javasol a megosztott térség két oldalán, valamint együttműködést például az oktatás és az egészségügy területén. Az Európai Parlament is támogatta ezt, ezért rendkívül hálások vagyunk. A kormányom és a parlament is egyhangulag támogatta ezt a béketervet, és örömmel számolok be arról is, hogy annak dacára, hogy még nagyon az elején járunk a végrehajtásnak, már is láthatók a biztos jelei az érdeklődésnek az abház és az oszét közösségek részéről is. Másfél év alatt óriás mértékben megnőtt az érdeklődés. 2019-ben két és félszeresére nőtt azon diákok száma, akik Abháziából és Déloszétiából az új lehetőségek miatt jutnak felsőoktatáshoz. És a közös kereskedelmi projekteket támogató segítségnyújtásra 15-szörösét se annyi pályázatot nyújtottak be, mint korábbiakban bármikor. Egy kis társadalom számára óriási jelentőségű és nagy számú a pályázatok mennyisége. Ez is azt mutatja, hogy az emberek közötti együttműködés, kapcsolat és párbeszéd, valamint a béke folyamat mennyire fontos. Új pénzügyi eszköz fogunk, a béke alapot bevezetni. Ez egy non-profit szervezet által kezelt alap. Természetesen várjuk a partnereinket is, hogy hozzájárulnak ezen alaphoz. Olyan helyzetben vagyunk, ahol még egy nagyon szerény segítségnyújtásra is óriási hatást érhetünk el. Az EU-nak a béke folyamatban központi szerepe van, rendkívül hatások vagyunk ezért, továbbra is kritikus fontosságú partner marad. Minden segítséget megköszönünk, és vizsgáljuk azt, hogy milyen lehetőségekkel tudjuk a béketervet megtámogatni. Összhangolt erőfeszítéseink, illetve a partnerség nagyon fontos marad a sikeres konfliktus megoldás szempontjából, ez pedig nagyon fontos a stabilitás és a béke fenntartása szempontjából Grúziában és Európában. Ezért hálásak vagyunk, hogy az Európai Parlament állásfoglalása 2018. júliusában a grúz megszállt területekről világosan kimondta, hogy a területek továbbra is megszállt állapotban tartása biztonsági problémát jelent, úgyhogy a konfliktus megoldása alapvető fontosság az európai kontinens biztonsága és Eh, stabilitása megóvása szempontjából. Grúzia nagyon elkötelezetten halad az Európai Unió felé, kőkeményen elköteleztük magunkat a kormány szintjén és a nép szintjén is, 83% támogatja ezt az irányt. Ez nem csak szabad választásunk, amit védünk, hanem a béke és a szabadság érdekében tett választásunk is. A haladásunk és a sikerünk ezen az úton nagyon sokat számít az ország számára és a konfliktus megoldása szempontjából is, de nagyon fontos a kölcsönösség. Hadd mondjak egy példát összefoglalásképpen. Egy a vízumentes mobilitás egy óriási sarokkő. Ez sokkal több, mint egy egyszerű vízummentes utazási lehetőség az állampolgáraink számára, hogy akadály nélkül szeljenek át ezer kilométereket. Ennél is sokkal fontosabb az, hogy ez egy nagyon erős jelzés arra vonatkozóak, hogy Európa részei vagyunk. És higgyék el, a remény és az alternatíva, ami felé aspirálhatunk, ez a legfontosabb üzenete ennek. Egy olyan nép számára, akik a másik oldalon a közvetlen határt nem tudják átlépni, hogy a szomszédaikkal kezet rázzanak. Köszönöm szépen a figyelmüket, és természetesen örömmel megválaszolom a kérdéseiket. Thank you, minister. Köszönöm, miniszter asszony, köszönöm a bevezetőjét. Most pedig a parlament alelnökének adom meg a szót. Köszönöm szépen. Köszönöm az elnök úrnak és a külügyi bizottságnak az Európai Parlamentben ezt a lehetőséget, hogy felszólalhassunk itt önök előtt, barátaink, partnereink előtt. Az eszmecserék itt egy komoly lehetőségé váltak eh, ahhoz, hogy kibővítsük az együttműködést eh, az EU, Grúzia és a partnerek között. Továbbra is az az érdekünk, hogy eh, a nemzetközi napirenden Grúzia továbbra is fontos szerepet töltsön be az Európa Tanács miniszter, miniszteri bizottságának Grúzia novemberben vette át az elnökségét. Itt olyan országokról, egy olyan országról van szó, amely nem csak ősi hagyományokkal rendelkezik és ősi történelemmel, hanem egy olyan országról, amely most ismét elfoglalhatja megérdemelt helyét a nemzetközi közösségben nem szeretnék annyira az Oroszország által képviselt fenyegetettségről beszélni, mert Viri asszony ezt már említette, az elmúlt száz évben Oroszország egy egzisztenciális fenyegetettséget jelent Grúzia számára, az ország 20%-át megszállja a különböző nemzetközi megállapodásokat figyelmen kívül hagyva. Ez nem csak a stabilitást veszélyezteti, hanem komoly biztonsági fenyegetettséget jelent a térségre nézve is a nemzetközi közösség szerepvállalása a békés konfliktus megoldás érdekében kulcsfontosságú. A grúz lakosság túlnyomó többsége kifejezte szándékát a népszavazás által az európai integráció mellett, és a függetlenség óta ez az első kormány, amely az érték alapú érdekeket képviseli, és valóban gyakorlati lépéseket tesz. Grúzia sohasem volt olyan közel az EU-hoz, mint most. A társulási megállapodással, illetve a szabadkereskedelmi megállapodással stratégiai partnerekké váltunk. Szabadkereskedelmi partnerek vagyunk, kb. 34%-ot exportálunk, és 2017 óta vízum liberalizáció van hatályban, aminek, követhet, aminek köszönhetően szoros kapcsolatokat építettünk ki az Európai Unióval, az energetika terén is szoros az együttműködés, csak hogy jelezzem, milyen szoros az együttműködés. Grúzia külpolitikája az európai és euróatlanti törekvéseink az alkotmány szintjén is meg, megvalósultak. Lényeges támogatással és a Velencei Bizottság együttműködésével komoly alkotmányos reformot hajtott végre az ország, hogy a grúz alkotmány megfeleljen az alkotmányos jog kitételének, és egy alkotmányos rendszer jöjjön létre, amely megfelel a hosszú távú demokratikus érdekeknek. A reform végén végbe ment az a változás is, amelynek köszönhetően Grúzia egy európai típusú köztársasággá, parlamenti demokráciává vált, független igazságszolgáltatással, amely az egyik fő aspektusa volt a reformnak és létrejöttek az új parlamenti házszabályok is, amelyek parlamenti felügyeletet és átláthatóságot biztosítanak, így elszámoltathatóbb a végrehajtó hatalom. 2019 a kormányzat elszámoltathatósága szempontjából kulcsfontosságú év volt, nagyon sok volt az interpeláció, a szakbizottságok és a parlamenti plenáris ülés előtti felszólalások száma is növekedett azt tervezzük, hogy a jelenlegi vegyes választási rendszert 2024-ig megváltoztassuk, az OECD ajánlásokat figyelembe véve, és ez a reform folyamat tavasszal folytatódni fog. A politikai konszenzus minden fő kérdésben létrejött, ezáltal maga a reform is sikeres, az elmúlt három hónap eseményei ellenére. Tisztában vannak eh, a kudarcokkal, illetve a csalódottságunkkal, ugyanis eh, nem tudunk eh, arányossági alapon 2020-ban parlamenti választásokat tartani, mert a jogszabály nem ment át a parlamenten. A kezdeményezés a képviselők nagy része számára elfogadhatatlan volt, ez pedig megvilágítja, hogy milyen jelentős a demokrácia az országban. Csak arra emlékeztetném önöket, hogy Grúziának lehetősége nyílt kétszer is arra, hogy a teljesen arányos választási rendszerre áttérjen. 2020-tól ez már hatályban lehetett volna. 2015-ben és 2017-ben azonban sajnos nem kaptunk a többi párt részéről kellő támogatást, és még a 2018-as törvényjavaslatok sem kaptak támogatást egyetlen más ellenzéki párt részéről sem. A jelenlegi alkotmány ki kimondja, hogy 2024-ben arányos rendszer alapján kerül sor a választások megtartására, és a grúz pártok elköteleztek, elkötelezték magukat a tiszta és méltányos parlamenti választások megtartása mellett 2020-ban. 2019 novembere, novemberében a változások az ellenzéki pártok részéről ellenállást váltottak ki, és ők azt is kérték követőik részéről, hogy akadályozzák meg a parlament a jogalkotó testület munkáját akadályozták a környező utcákban is a közlekedést. A jogszabályok azonban biztosították a tiltakozásokat, ők a parlament előtt is felvonulhattak, a nélkül, hogy a parlament parlament bejáratát lehetetlenítették volna. A parlament kész volt az, az egyeztetésre, hogy politikai vitát tartson együttműködve a civil társadalommal és a politikai pártokkal, hogy végre hajtsák az OECD ajánlásokat a választási törvényel kapcsolatban. Köszönjük a nemzetközi partnereinknek és barátainknak a támogatásukat, az erőfeszítéseikért, hogy a tárgyalási folyamatban közvetítő szerepet vállaltak a főpárt részéről 2020-ban. A párbeszéd még folyik. Meggyőződésünk, hogy a 2020-as parlamenti választások nagy szín, magas színvonalú demokratikus elvek alapján fognak megvalósulni. A folyamat visszafordíthatatlan, a demokrácia építés tovább zajlik Grúziában, de sajnos a tüntetők és az ellenzéki pártok részéről az erőszakos tüntetések egyfajta tendenciává váltak. A pártok ugyanis jogsértések elkövetésére buzdítják követőiket. Gyakran ők maguk is megteszik ezt. Júniusban például arra kérték a követőiket, hogy törjenek be a parlamentbe. Több száz erőszakos tüntető megtámadta a parlament épületét, rongálták a, az épületeket, és a rendőröket műanyag üvegekkel dobálták meg. Ezt követően vizsgálat indult a joghatóság részéről, és az erőszakos cselekményeket is kivizsgálták. Három rendőrt bíróság elé állítottak, és fegyelmi eljárást kezdeményeztek 11 személy ellen. 19-en politikai foglyok, őket őket is eh, megvádolták, többek között eh, eh, robbantások előkészítésével és több éves szabadság elvonással járó büntetésre ítélték őket. Az ellenzéki pártok a követőiket politikai foglyoknak tekintik, azokat a személyeket, akik részt vettek a tüntetésekben, és szeretném hangsúlyozni, hogy az adminisztratív őrizetbe vétel nem egy bűnjogi vád, és nem jelenti a jogok megvonását. Szerettem volna röviddel megosztani önökkel azt, hogy milyen eseményekre került sor az elmúlt hónapokban. Szeretném felhívni a figyelmet arra is, hogy nagyon nagyra értékeljük a stratégiai partnereink nyitottságát és az őszinteséget. Azt is fontosnak tartjuk, hogy objektív információk alapján ítélkezzenek a tények ismeretében. Az Euronest Tbilisi ülésén a végső állásfoglalásba a politikai változásokról, a politikai eseményekről és a tüntetésekről is egy nyilatkozatot szeretnénk ehhez az anyaghoz csatolni. Fontosnak tartjuk az alapelvek tiszteletben tartását. 2019-ben az igazságszolgáltatás reformjának negyedik hullámára is sor került. Ezt a reformot a civil társadalommal és a politikai pártokkal, a nemzetközi partnerénkkel való együttműködésben dolgoztuk ki. Mindenek előtt a bírák jogkörére helyeztük a hangsúlyt, a bírák képzésére, az igazságügyi jogszabályok a Velencei Bizottság elé is kerültek, és az Európai Unió delegációja is megismerhette ezeket. Két éve az igazságszolgáltatás támadások keresztüzébe került, és a közelmúltbeli ítélkezésében az Európai Emberi Jogok Bírósága nem állapított meg jogsértést, illetve a méltányos eljáráshoz való jog megsértését. Ennek ellenére az alaptalan vádak nagyon komoly károkat okoztak. Az Európai Emberi Jogi Bíróság ítélete kimondja azt is, hogy az ilyen vádak korábban is alaptalanok voltak, és ez mindenek előtt az ellenzék érdekét szolgálta, amely minden rendelkezésére álló eszközt kihasznál, hogy a az uralkodó párt, pártot diszkreditálja az országban. Az elmúlt két év során is ez történt. Megpróbálom röviden. És néhány szót szólnék még a médiáról is. Sohasem volt annyira liberális, mint, mint most. 2012 2012-ben még csak négy közszolgáltató volt, most több száz, és ezek között vannak digitális műsorszorok is. A Freedom House jelentése szerint a 2019-es jelentés alapján Grúzia a szabad országok kategóriájába tartozik, azon tíz ország közé, ahol az internet szabadsága is érvényesül. Vannak egyéb reformok is a jogállamisággal kapcsolatban, amelyeket az elmúlt évek során az ország végrehajtott. Az emberi jogok védelme a prioritások közé tartozik, és 126 ország közül a 41. helyen található a jogállamisági indexen Grúzia. Létrejött a személyes adatvédelmi felügyelő hivatala, az igazságszolgáltatás függetlensége, mindenfajta diszkrimináció megszüntetésére törekszünk, strukturális reformok végrehajtására a büntetőjogi rendszerben is, az emberi jogi osztály létrehozása is megtörtént a belügyminisztériumban. Itt a szexuális erőszak, illetve a nők elleni erőszak kérdéseit vizsgáljuk, valamint a gyermekek jogaival kapcsolatos jogsértéseket. Az elmúlt évek során a helyzet jelentős mértékben megváltozott az országban, büszkék vagyunk az előrelépésre, a haladásra, és határozottan haladunk a demokratizáció útján. Grúzia szuverenitása, valamint a területi sértetlenségének helyreállítása továbbra is a külügy egyik fő prioritása, a kormányzat fellépésének egyik fő prioritása. Nehéz geopolitikai környezetben próbálunk békét teremteni és stabilitást, ez kulcsfontosságú számunkra a haladás érdekében évben. Még egyszer köszönöm a figyelmüket és erőfeszítéseiket, valamint eh, hazám támogatását. Thank you, minister. Thank you. Köszönöm, miniszter úr. Asszony, köszönöm alelnök úr a nyilatkozatukat. Hát eh, ma délben nagyon komoly időkorlátaink vannak, hiszen nem sokára következik még a líbiai eh, eszmecsere is, és a következő napi rendi pontunk előadójának is időben kell távozni, úgyhogy kb. 10 percünk maradt Galler Kányete, Juknevics, Jenne, Gregorova kollégák kapnak szót, Mixe, illetve, és természetesen én csak azokat a neveket tudom felolvasni, amiket Mixe, Camelius, Yes, Benyen. Okay, and we start of course with... És Malira Kalirántal kezdjük, aki a dél-kaukázusi delegáció vezetője. Kérem kollégák, mindenki próbálja meg a lehető legmar- legrövidebb maradni a feszvásában. Köszönöm, elnök úr, először is üdvözlöm grúz kollégáinkat ezen az ülésen. Néhány <clears throat> megjegyzésem lenne, mint delegációvezető a Dél-Kaukázussal, és a mai témára fogom korlátozni a felszólalásomat eszmecsere az adminisztratív, illetve közigazgatási határvonalakkal kapcsolatban. A következő ülésünk önök 12 13-án februárban fogok majd fogunk majd részletesebben a többi témáról is beszélni. Remélem a miniszterasszony, Tikásvili asszony ott tud lenni. Az orosz hatóságok folytatják az elnyomó gyakorlatokat, annak dacára, hogy az Európa Tanácsba ismét beintegrálódtak. Destruktív útján tovább halad Oroszország. Az 2008-as tűzszüneti megállapodást megszegi, hogy gyakorlatok propaganda és a határépítés folytatása jelentős fenyegetés az egész régió számára. Ezt a grúz kollégáink is említették. Kiújultak a feszültségek, különösen dél és ez a helyek önkényes lezárásához vezetett, ami tovább korlátozza a helyiek szabad mozgását, és megoszt olyan közösségeket, akik összhangban éltek. Elmúlt októberben emiatt nyilatkozatot adtam ki. A civil megfigyelők, az Európai Uniós Misszió civil megfigyelőjének önkényes fogvatartása miatt az emberi jogi helyzet folyamatosan romlik mindkét megszállt területen. Emberek halnak meg, mert nem férnek hozzá Tbilisi administratív területhez, és nem kapnak orvosi ellátást. Mindannyian üdvözöltük Vili doktor szimbolikus szabadon bocsátását, de egyet kell értenünk abban, hogy több tucat ember van fogvatartva, megbírságolva azért, mert az úgynevezett határon átkelnek. A politikai helyzetet Abháziában is nyomon kell követnünk, ahol úgynevezett elnökválasztást tartottak, tiltakozások dacára, nemzetközi közösség tiltakozásai dacára múlt szeptemberben. Az úgynevezett elnök azonban lemondott az ellenzéki demonstrációk miatt. Szerencsére nem került sor konfrontációra, azonban továbbra sem stabil a helyzet, és nagyon oda kell figyelnünk, mivel nem sokára új választásokat szerveznek. Minden lehetőséget meg kell ragadnunk, hogy kifejezzük elkötelezettségünket Grúzia területi szuverenitása iránt, nemzetközileg elismert határaim belül, és a bábállamokat, amiket a Kreml hozott létre, ne ismerjük el. Támogatnunk kell a konfliktus békés megoldásában Grúziát, tárgyalások és diplomácia révén, például a Genfi nemzetközi tárgyalások keretén belül, illetve a határvonal mindkét oldalán élő közösségek felé el kell jutnunk, és el kell juttatnunk hozzájuk a béke kezdeményezésre vonatkozó információinkat. Köszönöm szépen nyilatkozatát a delegáció vezetőasszonynak. Üdvözlöm Önt még egyszer az AFED szakbizottságban, most pedig maximum két percben adom meg a szót a kollégáknak, Sandra Kárnyete kezdi a sort a néppárt részéről. Köszönöm. Ott fogom folytatni, ahol a kollégám abba hagyta. A belső helyzetről szeretnék beszélni, a politikai válságról Grúziában. Miniszterasszony említette, hogy az utcára vonult embereket az e, e, ellenzék búzdította erre. Semmilyen politikai szervezet sem rekeszthet ki több tízezer embert, és ön is említette, hogy a grúziaiak támogatják az európai integrációt. De ugyanabban a közvéleménykutatásban az is kiderült, hogy a grúzok úgy gondolják, hogy a demokrácia tekintetében visszalépésekre került sor az országban, és ez aggasztó, mert az Európai Bizottság, valamint az Európai Parlament is nagyon támogatja Grúziát, megpróbálunk segíteni, amennyire lehet. Azonban, hogyha összehasonlítjuk Ukrajnával, a helyzetet, amelynek területén folyamatos háború van, de közben demokratikus reformokat vezet be. És önök pedig ezt az ígéretüket nem tudják teljesíteni, hogy a, elmozduljanak az arányosabb választási rendszer felé. Ez nem küldi olyan jeleket a grúz demokráciáról nekünk. Ivanishvili a Georgian Dream, a grúz álom nevű párt vezetője, úgy tűnik, hogy miatt a börtönbe kerülnek emberek. Öt év csend után szimbolikus, hogy újból megnyitották a bűnpert. Köszönöm. Sven Mixe kapszót. Köszönöm. Köszönöm miniszterasszony, illetve alelnök úr. A déloszétiai és abháziai helyzetet illetően egyetértek az, amit a Marina mondott. Nagyon aggasztó a tendencia, a kriminalizáció, a határépítés és az alapjogok megtagadása az emberektől. a hozzáférés például az anyanyelven való oktatáshoz nem biztosított. Ezeket a tendenciákat fel kell tárnunk, nem szabad, hogy feledésbe merüljenek. Ami pedig a belügyi helyzetet illeti, a jelenlegi kormány és kormánypárt intézményi változásokat ígért 2024-től az arányos választást. A tehát tiltakozások miatt először korábbra hozták ezt a határidőt. Azt gondolom, hogy üdvözlendő, hogy a Tbilisi EU delegáció megpróbálta megkönnyíteni az ellenzék és a kormánypárt közötti párbeszédet, hogy meg tudják oldani ezt az elakadást. Vannak ennek alkotmányos és jogi aspektusai is nyilván, de kérem, hogy egy lehetséges kompromisszumot próbáljanak meg kidolgozni, mert attól félek, hogy bármilyen kompromisszum is lesz, nagymértékben politikai kell, hogy legyen. Milyen lehetőséget látnak ezen politikai elakadás feloldására? ami a polarizációt esetleg fel tudná oldani, meg tudná akadályozni. Nem csak Grúziában alakult ki, ilyen helyzet máshol is. Köszönöm. Benon úr. Teljes mértékű kudarcot vallott az, hogy a helyzetről a világot tájékoztassuk. Négy évvel ezelőtt ott álltam egy tolmácsal egy szöges drót mellett és két gazda között közvetítettünk. Ő a gazdaságának az udvarában állt, és a szöges drót túloldalán voltak a földei, földjei. Az identitását is elveszítette, a megélhetését is elveszítette, az oroszok közölték vele, hogy hát ez az új határ, és akkor ön most Oroszországban él, nem pedig Grúziában, annak dacára, hogy amúgy grúz. Szerintem itt információs kudarcról beszélhetünk, mert senki nem beszél erről, senkit nem tájékoztatnak erről a helyzetről, sem Európában, sem sehol. Senki nem tud arról, hogy Oroszország gyakorlatilag mindig egy kicsit odébb tolja a határt három-négy héttel a találkozásunk után valaki, egy ismerős fölkelt, és azt látta, hogy megint odébb tették a szöges drótot. Úgyhogy szerintem többet kell tennünk annak érdekében, hogy ezt az ismeretet terjesszük, különben Oroszország megint nagyon sok mindent meg fog úszni, mert az emberek egyszerűen nem tudják, hogy mi zajlik. Köszönöm. Gregorova asszony kap a zöldek részéről. Köszönöm. Csikásvili asszony, hogy megemlítette Gabrindásvili doktor és mások helyzetét. Két kérdést szeretnék feltenni, ami rájuk vonatkozik. Az első nagyon rövid. Tudja-e, hogy Vaja doktor kiszabadításáért a váltságdíjat kifizette ki? egy civil szervezet vagy az kormány, és összecsükere esetében új helyzet alakult-e ki, új dimenziót töltött a határok áthúzása, és úgy látom, hogy nem engedik, hogy újságírók menjenek oda. Miért? Szerintem a kormánynak a saját állampolgárait tájékoztatni kéne arról, ami e, zajlik. Kucseva úrhoz, a kérdésem pedig az, hogy remélem a kérdésemet, a véleményemet objektívnak fogja ítélni, hiszen jártam ott a kormánypárti képviselőkkel, a tüntetőkkel, civil társadalom képviselővel is beszéltem. Úgy tudom, hogy a parlament blokkolta a parlamentet, nem pedig a civil társadalom, de ez csak egy mellékes megjegyzés. Az lenne a kérdésem, hogy arról beszélt, hogy egyre szorosabbra fűzik a kapcsolatot az Európai Unióval. A politikai foglyok az önök országában vajon egyetértenének-e ezzel? Köszönöm, Anna Fotiga. Köszönöm, elnök úr, miniszter úr, asszony, köszönöm a beszámolóját. A helyzet romlik, nyomon követjük már nagyon sok éve tudván, hogy milyen helyzet van ott, sajnálatos módon a megfigyelőink nagyon rossz környezetben kell, hogy dolgozzanak, és határozottan kell fellépnünk az Orosz Föderáció kormánya és partnerei ellen a fogvatartásuk miatt. Sajnálatos módon azt gondolom, hogy a grúz társadalom nagyon alaposan eh, nyomon követi a helyzetet, és úgy értelmezi a helyzetet, mint ön, és ezért engedte meg Moszkvának azt, hogy a moszkvai ideológia hangja felszólaljon a grúz parlamentben is, és ez indított be egy lavinát, ami a demonstrációkhoz vezetett. Azt gondolom továbbá, hogy minél több a börtönbe vetett ember, annál határozottabban fogok fellépni Oroszország, és mit gondolnak, hogyan lehetne deeszkalálni ezt a helyzetet, és csökkenteni a statisztikákat, javítani a statisztikákat a fogvatartottak számával kapcsolatban a demonstrációk után. Köszönöm, még négyen jelentkeztek, és ezt követően grúz vendégeinknek adom meg a szót. De bármi is történjék, negyedik be kell fejeznünk, tehát minél rövidebbek a hozzászólások, annál hosszabb a válaszra elkülönített idő. Gáler úr, köszönöm szépen. Egy gyors kérdésem lenne a miniszterhez a megszállt területekről hány embert tudtak ellátni orvosi eszközökkel az elmúlt év során, orvosi ellátásban hány személyt tudtak részesíteni, és az alelnök úrhoz is lenne egy észrevételem. Az európai integráció, az európai orientáció mindig támogatást fog kapni, de azt hiszem, hogy ez kéz a kézben kell járjon azzal, hogy a kötelezettségvállalásokat teljesíteni kell. A választási törvény megválasztásának kudarca azt hiszem, hogy vannak olyan, annak is tulajdonítható, hogy vannak olyan párt, olyan politikusok, akik az önök pártját is elhagyták. Azt kérik tehát a nyilvánosság előtt, hogy változtassanak ezen, ugyanakkor a kulisszák mögött egyértelmű, hogy ez kudarcot vallott. Ha önök európaiak, akkor kérem ismerik -e, hogy erről volt szó. Glücksmann úr. Thank you, thank you, and, and of course you have our full support. Köszönöm, természetesen teljes mértékben támogatjuk a, az integrációt, illetve Grúzia Európa felé való irányultságát. Van itt egy kis egybeesés, az ellenzéki politikusok elleni vádemelés, van egy politikai válság, különböző ellenzéki pártok tagjai aztán bíróság elé kerülnek, illetve eljárást kezdeményeznek velük szemben. És a másik kérdésem a sajtóra vonatkozik, ugyanis mindannyian tudjuk, hogy volt egy sajtóorgánum, amely esetében a tulajdonos megfosztották ettől. Viszont a korábbi tulajdonos bejelentette, hogy egy új lapot indít, aztán megint eljárást kezdeményeztek vele szemben. Természetesen itt vannak komoly problémák, amikor úgy kezdődnek az eljárások, hogy vannak bizonyos politikai problémák. Jukvécséné asszony, köszönöm szépen. Ez egy nagyon fontos év Grúzia számára, ez egyfajta próbatétel lesz a demokrácia számára. Mi természetesen szoros figyelemmel követjük a fejleményeket. Grúziának itt sok barátja van az Európai Parlamentben, nem egy vagy másik politikai pártnak barátai vagyunk, hanem Grúzia barátai. Ha a hatalmon való párt kiállja a demokrácia próbáját, ez egy kérdés, de azt kell mondjam, hogy nem szívesen hallottam, amikor eh, az uralkodó párt eh, képviselője rossz ellenzékről panaszkodott az országban. A demokráciában nem ez a szabály, nem ez az eljárás. És amikor azt látjuk, hogy az ellenzék, a média, a tiltakozók, a tüntetők ellen támadásokat indítanak Grúziának, eh, így nehezen lesz több barátja az Európai Parlamentben, nehezen fogják, fognak másokat meggyőzni arról, hogy az európai közeledésüket támogassuk. Ezt szerettem volna elmondani, és támogatásomra biztosítani Grúziát. Köszönöm, kedves Vivi úr. Nem szeretném megismételni az elhangzottakat a területi integritásról, inkább a soron következő választásokra utalnék. Az Euronest delegációjának tagjaként a kormánypárttal és az ellenzéki pártokkal is, illetve pártvezetőkkel is volt alkalmam találkozni, ezért azt kérném, hogy közvetítse a pártvezetők felé az egyszerű üzenetemet. Ők ugyanis azt, e, azt ígérték, hogy a párbeszédnek lesznek eredményei. Arányos elemek kerülnek a választási törvénybe. Tehát kérem, ezt az üzenetet juttassa el, mert még mindig várok erre az eredményre. Ugyanis ekkor enélkül jelentős lesz a kételkedés a nemzetközi közösség részéről a választási rendszerük iránt. És vannak-e olyan politikai ellenzéki vezetők Grúziában, akiket nem, akik ellen az ügyészség még nem kezdeményezett eljárást? Köszönöm szépen, nagyon kevés az idő, két percet tudok adni mindenkinek, elnézést kell kérjek. Köszönöm. Sajnos nincs több időm, hogy az összes kérdésüket megválaszoljam. Mert itt megint csak láthatjuk, hogy bizonyos esetekben félrevezető információt kaptak nem a személyes véleményemet szeretném közölni önökkel, hanem a bizonyítékokat is egyidejűleg. Szeretnék megemlíteni néhány nagyon lényeges pontot. Először is a tárgyalások zajlanak, különböző változatokat kaptunk a 2020-as választások alkotmányokra vonatkozó javaslatokról, de ezek alkotmány ellenesek, ezért most várjuk a választ a pártok részéről. A konszenzus azt jelenti, hogy mindenkinek meg kell állapodnia valamiben, és ez a játszma része, a játszma részeként van, akinek mindkét félnek komoly engedményeket kell tennie. Tehát egy olyan változatban kell megállapodnunk, ami az átmeneti időszak szempontjából is a legjobb, és lehetővé teszi a 2024-es választásokat. Az alkotmányos választások az, a, az arányos rendszer érdekében 2024-ben meg lesznek. Több tízezrek tiltakoznak, ez sajnos nem igaz. A hazafias szellemű fiatalok, akik már az első alkalommal is kivonultak az utcákra, amikor azt látták, hogy az elnöki székbe ült az orosz képviselő, mi nagyon szívesen tájékoztatjuk önöket az események folyásáról később, amikor az ellenzéki politikusok megpróbálnak mindenkit arra rábírni, hogy támadják a parlament épületét, akadályozzák meg a parlamentbe való bejutást. Ezt bizonyítékok is alátámasztják, tények is alátámasztják. Kevés az idő, nem tudok mindent megválaszolni. Nagyon sok mindenről szeretnék beszélni, de bármilyen más formátumban, amely az önök számára is elfogadható, nagyon szívesen közlöm önökkel ezeket az adatokat, a bizonyítékokat, amit állítunk, az nem csak a mi álláspontunk, hanem tényekre támaszkodik, és nagyon szívesen folytatjuk ezt a vitát, amikor önöknek ez megfelelő. Köszönöm, Kucsava úr, miniszterasszony, elnök úr lehetetlen vállalkozás előtt állok, hiszen nagyon kevés az idő. Egyetértek kollégámmal. Nagyon jó lenne, ha nyílna lehetőség arra, hogy minden egyes kérdést megválaszoljunk, kitérjünk a különböző témákra, amelyeket felvetettek. Ezekről részletesebben objektív információt nyújthatnánk, hogy véleményt alkothassanak. Egy általános megjegyzést kell tennem Grúzia elkötelezett a demokrácia mellett, Grúzia kormánya elkötelezett a demokrácia mellett, a környezet általánosságban véve demokratikus, létezik a szólásszabadság, garantált a sajtószabadság is, és bármi is történjék, hiszen nyilván van, amit lehet javítani. A jogállamiság keretein belül tesszük meg a lépéseket. Az intézmények stabilitása, az elmúlt hónapok során szintén veszélybe került. A gazdasági ellenálló képesség, valamint a demokratikus reform menetrend továbbra is az iránytű Grúzia számára. Megint csak a demokrácia próbatétele az, hogy mennyire tudunk ellenállni bármilyen fajta belső és különösen, amikről én is beszéltem, egy komoly kihívásról van itt szó, mennyire tudunk ezeknek az ellenállások, mennyire tudunk ezekkel az ellensokkal szemben helyt állni. Ez egy olyan küzdelem, amelyet nap mint nap folytatunk, és ezt is figyelembe kell vennünk. Remélhetőleg ezt az önök támogatásával tudjuk folytatni. Nagyra értékelek minden megjegyzést, amely a humanitárius helyzetre vonatkozott, a különböző gazdák helyzetére. Valóban ezt meg kell ismerni a világnak, hogy még hatékonyabban reagálhassunk az emberek érdekében, hiszen itt nagyon sok ember szenvedi el ennek az értelmetlen szöges drótna kerítésnek a, a kárát. Köszönöm szépen az együttműködésüket és az erőfeszítéseiket. Köszönöm mindkét vendégünknek Grúziából ezt az eszmecserét. Remélem kellemesen töltik még itt a napot Brüsszelben, és jó utat kívánok Önöknek vissza Grúziába, és biztosíthatom Önöket a felől, hogy a szakbizottságban továbbra is prioritásként kezeljük Grúzia helyzetét. Köszönöm.